Kérek tehát mindenkit, hogy csendet kérünk a teremben, kezdjük az ülést. Ma reggel mindenki olyan friss. Olaszul folytatom. Uh, please take your seat, because we have to begin. Okay. We start now. Uh, benvenuti. Szeretettel köszöntöm Önöket természetesen ma délelőtt nagyon érdekes a szavazás a digitális egységes piaci intézkedés csomagról. Az előadónk kiváló munkát végzett, úgyhogy Kamerevet kollega munkáját tudjuk jóváhagyni. Ez nagyon fontos az új stratégia szempontjából a digitális egységes piac területén. Nagyon sok szakbizottság vett részt a munkában, a miénk a központi szerepet vállalta fel. Nagyon érdekes kutatás eredményeiről fogunk hallani a későbbiekben, az iskolai oktatás az euról. Hogyha nem ö, tiltakozik senki, akkor elfogadjuk a napi rendet. A második pont az október 15-i ülés jegyzőkönyve, hogyha nincs megjegyzés, akkor mehetünk tovább. Néhány megjegyzés, közlemény, mi a helyzet a tolmácsolással, olasz, német, angol, francia, bolgár, román, cseh, lengyel, spanyol, görög, magyar, észt, szlovén, dán, lett és ma, máltai nyelven folyik a tolmácsa, és köszönjük előre a tolmácsoknak a munkát. Emlékeztetnék arra is, hogy webstreaming folyik, és két apró, de fontos dolgot szeretnék még kiemelni. Az első az, hogy egy memót küldtünk minden képviselőnek a Lux Prize nagyon fontos üléséről. Nyilván önök is tudják, hogy ez nagyon fontos díj az Európai Parlament részéről, és három fantasztikus filmet kell most besorolnunk. Tegnap az első alkalommal nagyon szép tapasztalatokat szereztünk. A három film közül kettőt láthattunk, különböző európai fővárosokban, a Lux napok keretén belül, amelyek 23-áig tartanak, a Bózárban is vetítették első alkalommal a Mustang című filmet, aztán pedig a Földközi tenger című filmet. Több mint tíz ország kapcsolódik ehhez, úgyhogy tényleg európai eseményről beszélhetünk. Ahogy emlékeznek önök is rá, november 23-áig lehet szavazni, de ne várják meg az utolsó pillanatot, mert mi döntünk a győztesről. Úgyhogy itt a bejáratnál minden instrukciót megtalálhatnak, hogy hogyan lehet szavazni itt a parlamenten belül. Nagyon sok országban, mint például az én hazámban is, fesztiválokkal üdvözlik a győzteseket, a képviselőknek pedig az a feladatuk, hogy segítsenek ezeknek a filmeknek a ter- ismeretterjesztésében. Aztán a díj átadása nyilván Strasbourgban kerül sor majd a plenáris keretén belül, ahol Schulz elnök úr fogja átadni a díjakat az első három helyezetnek. Mi, hogy, mint hogy önök is tudják, már 24 nyelven rendelkezésre áll mind a három filmnek a felirata, úgyhogy egész Európában láthatók ezek. Úgyhogy kérjük, hogy támogassa mindenki így az európai filmgyártást. December 3-án lesz egy parlamentközi konferencia az oktatás és a fiatalság támogatására a 28 nemzeti parlament részvételével. Ez nagyon fontos. Legalább 14 szakbizottság képviselteti majd magát, és a képviselők is nagy számban. Ez nagyon fontos. Az oktatás és az ifjúság Navracsics biztos úr is elmondta, hogy nem az a lényeg, hogy a fiatalokról beszéljünk, hanem a fiatalokkal. Úgyhogy ezért fontos a fiatalok fóruma, lesznek bevezetők, négy bevezető beszéd, és minden panelban lesznek fiatalok is. Ezek a nemzeti parlamenteket képviselik. A beruházási bank képviselőit is meghívtuk, akik stratégiai beruházásokról fognak minket tájékoztatni az oktatás és a kultúra terén, főleg az fiatalokra vonatkozóan. Nagyon remélem, hogy ez nagyon jó kezdeményezésnek bizonyul, ez tényleg közel áll a szívünkhöz, és szeretném, hogyha a Kulturális Bizottság tagjai közül nagyon sokan jelen is lennének. Ez nem csak azért, mert nagyon kellemes esemény, hanem azért, mert ez a feladatunk is. A feladatunk az, hogy felhívjuk a figyelmet a szakbizottság munkájára, és természetesen a parlamentére is. Azt is el szeretném még mondani, hogy elnézést, most áttérnék egy másik témára. Nagyon sok kollega egyetértett ezzel, Nyilván tudják, hogy Timmermans alelnök úrnak írtunk egy levelet azzal a kérdéssel kapcsolatban, amit nem hivatalosan már ismertünk, Ez rendkívül fontos az Európai Parlament és a tanács számára is december végéig nevezetesen, hogy 2018 az európai kultúra éve lesz. Nem csak minket érint ez, hanem nagyon sok más szervezetet is. Úgyhogy Timmermans úrnak elmondtuk, hogy ez aggaszt minket, mert arról volt szó, hogy teljes mértékben eltörölni akarják ezeket a tematikus éveket. Szerettem volna ezt elmondani, hogy megoszthassam minden kollégával, Mogherini asszony válasza megérkezett, hogy teljes mértékben egyetért az oktatásnak, mint jog, mint standard, mint a bevándorlók fogadásait Európában nagyon fontos kell, hogy legyen. A, az együttműködés rendkívül fontos ezen a téren is, és még a harmadik országokra is ki kellene ezeket terjeszteni. Nyilván ezzel még többet kell foglalkozni, mert az Európai Parlament további plenárisain, például Strasbourgban lesz a devének egy állásfoglalásáról szó ebben a témában, és ez a mi javaslatunk készült. Most akkor azonnal át is törnék a véleményre, amiről szavaznunk kell. Petra vert a digitális egységes piaci intézkedéscsomag megoldása felé. Július 9-én az elnökök értekezlete megerősítette, hogy az ITRE és az IMCO a felelős bizottság az 55-ös szabály értelmében, de azt is kérték, hogy a kult, az Empla, Júri és a Libe is az 54-es cikk értelmében csatlakozzon ehhez a folyamathoz, véleményt készítve, de egy kicsit ö, többet is ö, jelentsen ez, mint vélemény, mint dokumentum. 21-én, szeptember 21-én meg is született ez, ö, és ö, 133 módosító indítvány ö, ö, fogalmazódott meg hozzá nagyon sok jelentős kompromisszum született, amelyek nagyon jó, kiegyensúlyozott eredményt hoztak, úgyhogy a szavazás előtt meg szeretném kérdezni, hogy mindenkinek itt van a szavazókártyája, másodszorban, hogy szeretne hozzászólni az előadó, mielőtt kezdjük. Igen, parancsoljon. Köszönöm szépen. Ez nem volt egyszerű dolog, amit meg kellett oldanunk, úgyhogy először is az árnyék előadóknak szeretnek köszönetet mondani, a titkárságnak, a frakciók titkárságainak. Én mindent megtettem annak érdekében, hogy a lehető legtöbb kompromisszumot fésüljem össze, és főleg, hogy úgy fésüljem össze őket, hogy megfeleljen mindenki szakértelmének, illetve a szakbizottság felelősség körének ez a fajta kiválasztás, hogy a végső jelentésben minden oda essen, ahová tartozik. Tehát még egyszer ez nem volt egyszerű feladat, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki segített. A kompromisszumok esetében sajnálatos módon nem sikerült mindig mindenkinek a kedvére tenni, de remélem, hogy a végén nagy támogatottságot fog élvezni ez az igazán fontos jelentés, hiszen megfelel majd az irányelvnek így. Mi, mint kulturális szakbizottság kizárólagos mandátummal rendelkezünk ezen a téren, úgyhogy ezt az üzenetet kell küldenünk a bizottságnak is, tisztáznunk kell, hogy milyen irányba folyjon a munka. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, és ennyi köszönöm. Eh, grazie Petra. Köszönöm Petra. Én is köszönöm a titkárságnak azt a nagyon fontos munkát, amit végeztek. Most pedig már is szavazunk, köszönet az árnyék előadóknak is. Igen, a végszavazásra szeretnék rákérdezni. Is eh, già previsto sul voto finale, Rockall Vote? Ok. okay. Igen, a végszavazásról már volt ö, utalás. Al ö, primo compromesso. Allora. Tehát név szerint fogunk szavazni a végszavazásnál. Ö, nézzük az első kompromisszumot, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Uh, we go to compromise two. Kettes kompromisszum Elnézést, ami a kettes kompromisszumot illeti, név szerint szavazunk. Ahogy bizonyára tudják, ehhez a szabályzat 280 as cikke értelmében egy negyede a tagoknak egyet kell, hogy értsenek, legalább nyolc kollégának ebben az esetben. Tehát kérem, hogy ezt most készfeltartással szavazzuk meg, egyetértenek, hogy a kompromisszumról név szerint szavazzuk. Ez ugyanis nem így volt eredetileg, de így demokratikusan dönthetünk róla. Kérem tehát, hogyha tegyék fel a kezüket, hogyha név szerint szeretnének szavazni. Csak hárman szavaznak mellette? Négyen? Nem, hárman. Akkor újra megnyitom a szavazást. Ki szeretne név szerinti szavazást? E, há, kettő, három. Három kollega. Ki van ellene? Jó, oké. Okay. Akkor úgy járunk el, ahogy ezt eredetileg terveztük. Kettes kompromisszum következik mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Novamente, scusate, novamente. Elnézést. Általában név szerinti szavazást kértünk. Még egyszer? Jó, jó. Ha egyetértenek, akkor a kompromisszumok vonatkozásában ezt javaslom, akkor egyszerre szavazunk minden ilyen kéréssel, aki kérésről, aki név szerint szavazatot szeretne, tegye fel a kezét. Kette, hárma vagyunk? Ez minden kompromisszumra vonatkozik, tehát megint csak nem többség, úgyhogy egyetlen egy kompromisszumról sem név szerint szavazunk. Hármas kompromisszum. Against. Menete ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 50-es módosító, bocsánat, 50-es módosító tehát, módosító tehát, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum, Elnézést, gond van a szemvegemmel. Nem a jó szemeget hoztam. Tehát ötös kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 37. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 6-os kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57-es módosító ajánlom ki van mellette, ellene, tartózkodás. Tehát még egyszer mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ezt ellenőrizni tudjuk. Megnyitom a szavazást az 57-es módosítóról. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. 60-as módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 61-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 62. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 7-es kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes szóbeli módosító ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 174-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-as szóbeli módosító. E, mit ellenőrizünk? A 10-es kompromisszumot? Jó, akkor a 10-es módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Elnézést. Akkor a 76-os következik. 76-os módosító. Mellette, ellene, tehát mellette még egyszer, ellene, tartózkodás. Lehet, hogy elutasítottuk, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egy szavazatkülönbséggel elutasítottuk. 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 157-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 70-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor ismételjük meg mellette, a 70-es mellette, ellene, tartózkodás. Lehet, hogy elutasítottuk, de ezt ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. 70-esről van szó tehát. Íme, elnézést kérek. Bocsánat. Világos az hogy nem fogadtuk el. Lezártam a szavazást. Nem fogadtuk el. Azért hibám volt. A következő a 72-es. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum következik következő oldalon. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum, megint fordítunk egy lapot. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum következik. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum. Következő oldalon mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 110, 112-es módosító ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as kompromisszum következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, most pedig a 150-es módosító következik, következő oldalom. mellette ellene ta, tartózkodás. Lehet, hogy elutasítottuk, ezt ellenőrizni kéne. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. következő a 100 63-as, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es kompromisszum, ki támogatja, ki ellenizi, tartózkodás, elfogadtuk. 155-ös módosító, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, elutasítottuk, bocsánat, elutasítottuk. es ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 23-as módosító ki van mellette, ellene, elfogadtuk. 93-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 94-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 102-es módosító mellette. Ugye? 102-es kell, így van. Mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 104-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 133, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 145, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 148, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 150 tehát ezt ellenőrizni kéne, megnyitom a szavazást. 148-asról van szó. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 158. Következik, ki van mellette? ne, tartózkodás elutasítottuk. 159-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 164-es mellette, e, tehát ki van mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk e, egy szavazatkülönbséggel. 168 mellette ellene elfogadtuk, 179 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Megnyitom a szavazást 179-esről, ellenőrizzük. 179-es tehát. Lezárom a szavazást.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 Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott? Nem szavazott mindenki. Elfogadtuk, 19 igen, 6 nem, szavazattal és 3 tartózkodással. Gratulálok az előadónak, Petrának. Kis bocsánatot kérek, elnézést. Megadom a szót Petrának. Ja, vielen herzlichen, vielen herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm, kedves kollégák. Köszönöm ezt az egyértelmű eredményt, de hagyják a lehetőséggel. Vi prego di fare un po' di silenzio. Kérem, egy kicsit legyenek csendben. Csak egy pillanat, egy pillanatot adjunk az előadónak. Hogy éljek a lehetőséggel, hogy ne csak a munkatársaknak mondja köszönetet a frakcióktól, a titkárságtól, hanem külön köszönet jár valakinek, mégpedig Livia Gregusovának, aki a frakció tanácsadónőnk, sajnálatos módon a következő néhány napban átvoksol az Ample szakbizottságba innen, úgyhogy utolsó lehetőség, hogy mindenki köszönetet mondjon, én megteszem. Köszönöm a jó együttműködést, gondolom a többi frakcióból is a kollégák egyetértenek velem, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és a foglalkoztatási szakbizottságban sok sikert. Nagyon szomorú vagyok, hogy elmégy, és nagyon köszönöm a munkádat. Mi Én is köszönetet szeretnék mondani, mert tényleg Lívia nagyon sokat segít, intelligens módon, és óriási kapacitásokkal is rendelkezik, és nagyon jól együtt működött mindenkivel, és nagyon sokat segített a szakbizottságnak. Köszönöm szépen még egyszer. Most pedig... Ah, bocsánat. Bocsánat, bocsánat, Georgios. Nagyon gyorsan. Először is a Lux díjat illetően, hát nagyon fontosnak tartjuk, de tegnap, amikor szavaztunk róla, akkor adták át hivatalosan a díjat. Miért akkor? Aztán a Single Digital Act a mai vitát illetően Petrának hogy gratuláljak, már kitűnő munkát végzett, csak szeretném elmondani, hogy ne számítson másra, hosszú és nehéz út áll előttünk, erre kell fölkészülnünk. Köszönöm. Volevo, grazie per questa precisazione, vorrei ricordare colleghi. Pontosításképpen szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy 19 óra 30-kor lesz a mediterránia film vetítése nagyon sok városban. Volt Vásza, a probléma az volt, hogy nem lehetett tovább húzni, mert minden érintett országban közvetlenül közvetíti a televízió. Marisel Razetto nagyon jól szólt hozzá ehhez a témához, még egyszer elnézést kérünk, úgyhogy ez teljesen jogos. Nagyon köszönöm. Most pedig el, el szeretném mondani, hogy igaz, hogy még messze a vége ennek a történetnek, ami a digitális piacot illeti. Most azonban lépjünk tovább. Három jelentéstervezetről lesz szó. Először Dragicsi kollégái az iskolai oktatás az EU-ról címmel. Nyilván tudják, hogy ez a saját kezdeményezési jelentés, és már korábban rendkívül gazdag volt az eszmecsere erről a témáról. Nagyon nehéz ebben az időpillanatban a kulturális gyökereit megtalálni Európának, úgyhogy tényleg ez nagyon-nagyon érdekes téma mindenki számára. Június, január 11-én szavazunk a szakbizottságban, és november 19-én csütörtökön 14 óráig kell beküldeni a módosító indítványokat. Drágicsi kollégája szó. Köszönöm. Jó reggelt mindenkinek. Röviden ismertetném a jelentésemet és a fő üzenetét. Ahogy már az első eszmecsere során említettem, említettem azt, hogy nagyon fontos az EU megismerése ebben a kontextusban, hiszen a gazdasági válság eredményeképpen az EU az elmúlt években válságot él meg, és sokan megkértőjelezik az unió alapjait és az uniós identitást. Nagyon sokan nagyon keveset tudnak az eu EU-ról, arról, hogy hogyan működnek az intézmények, és nagyon távolinak és eltávolodottnak érzik az európai projektet. Nem érzik demokratikusnak a felépülését az uniónak. Ez egyértelmű volt a múltkori parlamenti választások során, amikor 42,61 százalék vett részt a választásokon, és a fiatalok között nagyon-nagyon kevesen szavaztak, igazából 74 óta nem szavaztak ilyen kevesen. Ezért aztán nagyon fontos, hogy az állampolgárokat jobban tájékoztassuk annak érdekében, hogy az Európai Uniós Egyesítési Projekt érdekelje őket. Az egyik lehetőség az az, hogy az iskolai oktatásban tanítjuk az EU-t, hogy kialakuljon a diákokban a hozzátartozás érzése, a multikulturális megértés, elfogadás, és így az állampolgárok egy nagyon összetett és globalizált világban is tudnak működni. Szeretném hangsúlyozni, mennyire fontos az, hogy az oktatásban az EU-s dimenziót már régen felismertük. 1976-ban már elfogadtunk ilyen programot, azóta folyamatosan szerepel ez az iskolák programjában. Ugyanakkor ez nagyon összetett téma, nagyon sokszintű, de ez a jelentés egy komponensét emeli ki, EU-s tanulmányok az oktatásban, EU-s dimenzió ismertetése. Az iskolai oktatás fel kell, hogy készítse a diákokat arra, hogy aktív állampolgárok legyenek az egyre inkább mhm. globalizált világban és összetett Európában. Ehhez azonban ismerniük kell az EU-t, az EU-s intézményeit, és kell, hogy legyen saját véleményük az EU-s kérdésekről, az EU-s értékekről, arról, hogy ez hogyan hat ki az országukra és a saját tevékenységükre. Az oktatásban nagyon fontos két aspektus kiemelése. Az első, az EU felépülése, történelme, kultúrája, hogyan épültek ki az intézményei. A második aspektus az állampolgársági ismeretek. Ennek alapeleme a tolerancia, a tudatosság és a más kultúrák elfogadása, a demokratikus értékek és emberi jogok megismerése. Ez az aspektus arra szolgálna, hogy a fiatalok felkészüljenek arra, hogy iskola elhagyáskor aktívan részt vehessenek a pluralista, multikulturális társadalmakban. Még akkor is, hogyha a tagállamok többsége már ö, tanít EU-s ismereteket, sőt a tanároknak is, ennek ellenére lehet tovább képezni a tanárokat, új könyvekre van szüksége, új ismeretekre. Figyelembe véve, hogy az euról mennyi állampolgár milyen keveset tud, láthatóvá kell tenni az EU-t a tananyagokban, minden szinten és minden oktatási formákban, a szakmai képzésben is. A tanárok oktatását, ezt külön kiemelném, hiszen fontos, hogy ismerjék az EU-t, az EU értékeit, nem csak az elméleti, hanem a gyakorlati értékeit is. A tankönyvek sokkal több EU-s témát le kellene, hogy fedjenek, és ugyanakkor korspecifikusnak kellene, hogy legyenek, hogy a gyerekek érdeklődjenek a témák iránt. Nagyon fontos, hogy bátorítsuk a gyerekeket, hogy interaktív tanulási módot folytassanak, és ösztönözzük őket arra, hogy igenis az EU a mindennapi életükben jelen van. Európai Unió szinten figyelembe kell vennünk azt, hogy az oktatás és kultúra területen milyen EU-s programok léteznek, ide tartozik például az aktív állampolgárság, kulturális tudatosság, interkulturális megértés és a nyelvtanulás. Ezért aztán a jelentés hangsúlyozza, hogy továbbra is finanszírozni kell ezeket a területeket és a mobilitást ösztönözni. Ezek a programok fontosak kellenek, hogy legyenek a bizottság számára is, és megfelelően kell, hogy ezeket finanszírozza. A twinning, a School Education Gateway például már létező platformok, ezeket ki lehetne használni arra, hogy oktatási anyagokkal terjesszünk az euról. Ezen kívül az állampolgári ismerettek óra erre alkalmas. Az európai hálózatok, az EU támogatása, ismertetése, ezt a lehető legnagyobb módon támogatnunk kell, és a hálózatok közti tapasztalatcserét is. Nemzeti szinten azt ajánljuk a tagállamoknak, hogy továbbfejleszék az oktatási terveiket, EU-s dimenzióval gazdagítsák annak érdekében, hogy a diákok a mai gyors összetett társadalomban eligazodjanak. Nagyon fontos, hogy a komplex társadalmi helyzetet az iskolai tananyag tükrözze, hogy ennek érdekében azonban a tagállamoknak multikulturális, nem diszkriminatív oktatási formát kellene megvalósulni, nem csak az iskolákban, hanem az egyetemeken is. Az informális oktatási formák szintén nagyon fontos szerepet játszanak a szociális kompetenciák kialakításában. A jelentés hangsúlyozza azt, hogy a formális oktatás keretében ezeket az informális oktatási formákat is támogatni kell. Végül a tagállamok ismerjék el és segítsék a szociális partnerek és a civil társadalom szerepét, és hidalják át az űrt az állampolgárok és az EU között. Ez a jelentésnek a lényege, amely az EU dimenziót kívánja erősíteni az oktatásban, és ehhez konkrét célokat tűz ki. Köszönöm a módosítóikat és a további együttműködést. Eh, grazie, kollega eh, Dragici. Köszönöm, Dragici kollega. Gratulálok ehhez a szöveghez, rendkívül széles körű dolgokra terjed ki. Először az árnyék jelentéskészítőknek adom meg a szót, aztán természetesen a többi kollégának is. Szeretném tudni, hogy ki szeretne még hozzászólni, mert körülbelül 12-15 perc áll rendelkezésünkre, úgyhogy ki szeretne hozzászólni, Szudrova kollega, Szer kollega, Malinov, kollega, van-e még valaki? Jó, akkor így tudjuk, hogy kinek mennyi időt adhatunk. Azt hiszem, Malinov kollega kért először szót, parancsoljon. Thank you, we're still not... Köszönöm szépen, nem nagyon vagyunk lemaradva, de próbálom rövidre fogni. Először is hadd mondjam el, hogy árnyék előadóként miként állunk hozzá, ehhez nincs mindig meg a lehetőségünk. Most azonban az országom oktatói közösségét szeretném megszólítani. Volt egy szeminárium, ahol pont ezt a témát vitattok meg, és megtartom a gondolataimat a módosítók számára, csak azt kérem, hogy tiszteljék a tanárokat, akik nagyon sok javaslatot tettek, amelyek felhasználhatóak a nemzeti jogszabályokban is, de európai szinten is vannak megosztható gondol gondolatok, ezek majd megjelennek a módosítóban. Tudjuk, hogy a dokumentum hány részre oszlik, ok oktatás, Európai Unió és a állam szerepe, tagállamok szerepe. Az első az európai dimenzió az, egy, az oktatásban, erről nagyon sok javaslatot kaptunk, tartalmi kérdésekről, Lehet, hogy nem könnyű beleírni ezt a jelentésbe, de meg kell említeni egy gondolatot. Egyes országokban történelemtanítás terén amely fontos eleme az oktatásnak. A történelem oktatá, iskolai oktatása jelentős akadálynak minősül, vagy akár elő segítheti az európai gondolatokat. Mióta ezt a felvetették ezt a problémát, nem lehetne könnyű most elmagyarázni, de hadd említsem el, hogy említeni pont elég. A tör történelem mert nem szabad elfelejteni, nem szabad, de, de, le, le kell tudni, ennek a módja országról országra változik, de egyes országok, egyes hagyományok, ban a megfogalmazás pont elég. Nézzük most az EU szerepét, ahol nagyon sok javaslat született. Azok az emberek, azok a tanárok, akik az EU tanítják az iskolában, és kapcsolatuk van az oktatással, ők nagyon motiváltak, és úgy érzik, hogy ha nem is hagyták magukra, nem, nem áll a rendelkezésre az összes eszköz, különösen akkor, hogyha az új tendenciákat akarják ki megvizsgálni és tájékozódni szeretnének. Emlékszem egy kifejezésre, a túl sok információ legalább annyira kényelmetlen, amikor nincs elég információ. Annyi véleményt, annyi linket, annyi jó gyakorlatot kell megvizsgálni, de nincs az az ügynökség, amelyek azt mondják, hogy ezek a legjobb gyakorlatok egyidejűleg, kijelenthetjük, hogy elvileg nem lehet megmutatni a legjobb gyakorlatokat, hiszen az oktatás minden országban másképp alakul, de egy kicsit több fókusz kell, centralizáció, minőségellenőrzés, és azok az emberek, a tanárok, akik oktatnak, nagy szükségük van erre. Beszélhetünk persze konkrét módosításokról, hogy mit kell tenni és hogyan, de speciális ellátásra van szükségük a tanároknak, egy, egy oktatói akadémia európai szinten, felmerült ez az ötlet is. Tudják, hogy az Európai Parlamentnek is van a kezdeményezései, mi lehet jobb, mint egy oktatói akadémia az Európai Parlamentben, de hogyha még ezt elfelejtjük, erről is az Európai Parlamentnek kell gondoskodnia, hiszen elég komoly a téma, ezért a tanároknak érezniük kell, hogy van egy köz, központ. Nagyon sokat beszéltünk a tanárok felkészítéséről, és ez is fontos. Felmerült a kérdés, hogy vajon az EU oktatása, iskolai oktatása vajon a tanárok feladata-e? Honnan jönnek ezek a tanárok? Egyetemekről? Ott végeztek? Úgy tűnik akkor, hogy bár korlátozottak az EU oktatásának szóló beszélgetés lehetőségeik. Meg kell nézni az egyetemeket, amelyek felkészítik a tanárokat, akik aztán az EU-ról tanítanak. Nem kerülhetjük meg ezt a kérdést sem. Erre összpontosítani kell, és elvárhatjuk, hogy a tagállamoknak legalább egy hivatala legyen amely tanúsítványokat, diplomákat, ha diploma nagy, túl nagy szó, de tanúsítványokat arról azok, azoknak az embereknek, akik az EU-t szeretnék oktatni az iskolákban, de még nem tanították. Hol lehet tanulni az euról eh, politológián, eh, nemzetközi tanulmányokban, de eh, történelem és biológia tanárok is felvállalhatják, és jó okuk lehet rá. Akkor lehetőséget kell kapniuk, és a tagállamoknak, tagállamok egyetemeinek erre fel kell készülni, és nyújtania kell ezt az oktatást. Szerintem ez elég, és kívül esik a jelentés hatáskörén. Mi a helyzet eh, az EU oktatásáról eh, olyan országokban, amelyek még a tárgyalási szakaszban vannak a csatlakozás előtt? Miért kéne arra várni, hogy csatlakozzanak, eh, amikor felismernek dolgokat, lehet, hogy túl sokat vártak, és aztán csalódnak? Nagyon sok előnye van annak, hogyha az EU oktatását a csatlakozás előtt kezdjük meg, és belevesszük az oktatásba a tárgyalási folyamatot olyan országokban, amelyek még távol vannak a csatlakozás, mint például mint a nyugat-balkáni országok. Miért nem próbáljuk ezt is elérni? Bár nem igazán része ennek a jelentésnek, de ez a két dolog különösen az EU oktatásának módszertana, elvezet a tagállamok kötelezettségei felé a felsőoktatásban, és remélem, hogy a vita erre is kitér. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérem, hogy mindenki próbáljon meg rövidebben hozzászólni, mert még hárman szeret, kértek szót. Šetrova kolléganője a szó a következőkben. Já budu, uh, pokusím se být stručnější, já jsem ráda, že... Köszönöm szépen, megpróbálom rövidre fogni. Csodálatos, hogy csatlakozhatok ehhez a vitához, mert Malinov úrnak a megjegyzései nagyon konstruktívak. Az, hogy az EU-s ismereteket hogyan tanítják az iskolákban, ez egy nagyon fontos terület, mert az iskolákból azt a, az üzenetet halljuk, hogy nem tanulnak eleget az euróról. A lehetőségek ugyan adottak, de az iskoláknak éppen elég más feladata is van, és más kötelezettsége. Úgyhogy amit meg kell teremtenünk, az az, hogy valahogy egy befogadóbb, barátságosabb iskolai környezetet teremtsünk, és hogy tényleg jól tanítsák az EU-s ismereteket. Ez az, amit Malinov úr is próbál kihangsúlyozni. Ha megtaláljuk ennek a módját, akkor az Európai Parlament jó szerepet játszhatna ebben. Nagyon köszönöm a raportőrnek, hogy összefoglalta, hogy mi mindent kellene tennünk. Ha az említett javaslatot hozzátesszük, akkor szerintem ez nagyban gazdagítja a jelentést. De van egy kifogásom a nyolcas pont a jelentésben, ez a demokratikus irányítást és a demokratikus irányítási kereteket érinti az iskolában. A demokrácia és a professzionalizmus tulajdonképpen mindig együtt kellene, hogy járjon, Úgyhogy inkább másról kellene itt beszélni, az oktatók és a tanulók részvételéről. Ő már. Köszönöm, most az árnyék jelentés tevők következnek, Maura kollega. Grazie, Presidenta, esta es eh, la última ocasión en que tengo el placer de dirigirme a todos. Köszönöm szépen. Ma utoljára szólok Önökhöz, mint ennek a szakbizottságnak a tagja mégpedig azért, mert 25-én elhagyom ezt a pozíciót, annak érdekében, hogy Spanyolországban az általános választásokkal jelöltethessem magam. Spanyolország nagyon nehéz helyzetben van jelenleg, de én hiszek benne, hogy lehetőségek is rejlenek ebben a helyzetben. Először köszönetet szeretnék mondani az elnöknek, de Egyébként mindenki másnak is, nem csak a képviselőknek, hanem minden kollégának, az asszisztenseknek, a segítőinknek, a tanácsadónak, mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm az elvégzett munkát az elmúlt másfél év alatt, amióta ez a parlament és ez a bizottság ilyen formában felállt. Ez egy nagyon pozitív munka, és hát folytatnunk kell. Én is folytatom a munkát, csak a spanyol intézményeken belül. Ez a parlament nagyon jól együttműködik más intézményekkel, és ezzel élni kellene a tagállamoknak. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy eh, hozzájárulhatom ehhez az EU-s intézmények, az EU-s tanulmányok az iskolában témához, mert politikai szempontból is nagyon fontosnak tartom ezt a területet. Nekünk Spanyolországban az egyik fenntartásunk pont ez, hogy nem elegendőek az EU-s ismeretek az állampolgárok között. Úgyhogy jó, hogy szóba kerül ez. Sajnálatos módon nincsen olyan jogalkotási szöveg, ami definiálna azt, hogy mit jelent európai állampolgárnak lenni. Igazából csak annak van definíciója, hogy mi az, hogy tagállam. De a szolidaritást csak úgy lehet elérni, hogyha ez az EU az állampolgárok EU-jával alakul. Ez nem csak az én generációmra nézve igaz, hiszen hát mi már elég idősek voltunk, amikor az EU-s projekttel kezdtünk foglalkozni, hanem itt a fiatalokra gondolok, azokra, akik politizálni kezdenek. Ezt látjuk Spanyolországban is, hogy egyre inkább egy föderális Európára van szükségünk, sokkal inkább, mint jelenleg. Amikor az eu tanulmányozzuk a történelmét, a válságokat, a konfliktusokat, hogy hogyan működik az EU, ezt mind-mind tanítani kell az iskolában. A kritikus szemléletű párbeszéd, ez mindenképpen szükséges ahhoz, hogy az állampolgárok ne pártoljanak el az uniós projektől. A jelentés azt mondja, hogy az iskolai oktatási rendben szerepel az EU-s ismeretek tanítása. Hát ez nem így van Spanyolországban. Úgyhogy teljes mértékben támogatom azt a bekezdést, amely azt mondja, hogy a tagállamok vizsgálják felül az oktatási politikájukat és rendszereiket annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy a tanrendben benne szerepel az EU-s ismeret. Ez egyébként ezt általános iskolától kezdve egészen az egyetemi oktatásig, illetve szükség van oktatási központokra. Perché troppo lungo, Sto Elnézést, de ez nagyon hosszú hozzászólás volt. A hozzászól azt mondja, azonnal befejezik. Ha minnyáján együttműködünk európai szinten, akkor nemzeti szinten is megvalósul az összefogás. Spanyolországban akárhányszor próbáltuk ezt elérni, ez meghiúsult, úgyhogy sajnálatos módon inkább az ideológiára koncentrálunk. De most azért a valóság az, hogy a munka erőpiac, az uniós állampolgárok jogai, kötelezettség, ezek mindennapi élet részei. Köszönöm szépen. Azonnal azt szeretném mondani, hogy elnézést kérek, hogy ilyen rövid időt kaphatnak csak, de nagyon nagyra értékelem a jelenlétüket. Szakbizottságunk egyébként is nagyon érdeklődik a kultúra, a külkapcsolatok, a diplomáciai kultúra iránt, ez igaz. Nagyon nagyra értékeljük a munkáját, nagyon örülünk, hogy itt van körünkben hiszen, hiszen nagyon sikeres ez a politika, és nagyon reméljük, hogy ugyanilyen kompetenciákkal rendelkező személy fogja átvenni a munkáját, aki együttműködik velünk, ezt szeretném minden kollega nevében. Sunti kollega következik, remélem jól ejtettem ki a nevét. Csuntis, parancsoljam! Huntis úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Először szólok itt, mert új tag vagyok. Látom, hogy vannak, akik jönnek, vannak, akik mennek, úgyhogy ismerkedjünk meg. Az elmúlt öt évben én képviselő voltam, csak más szakbizottságokban. A gazdasági és a külügyi szakbizottságban. Aztán az görög parlamentnek is voltam tagja az elmúlt évben, illetve a baloldali kormánynak külügyminisztere voltam, európai ügyek minisztere. Aztán visszatértem az Európai Parlamentbe, és Manolis Glezost helyettesítettem, és most árnyék előadóként szereplek ez a jelentéshez. Hát ez nagyon érdekes jelentés. Most akkor már bemutatkoztam annak érdekében, hogy láthassák, hogy én tényleg komolyan veszem ezt a munkát, a kolléga munkáját, és nagyon komoly ez az ügy. Az első megjegyzésem a következő lenne. Ha a jelentésnek igaza van, akkor az európai felépítményben nagyon nagy problémák vannak, mégpedig azzal, hogy az állampolgárok hogy érzik magukat, mit várnak el az EU-tól, és hogyan vesznek részt a munkában. Tehát, ha igaz a jelentés, hát én úgy gondolom, hogy jó, de ha ezek a problémák, akkor nem adunk választ, nem oldjuk meg ezeket. Tehát ott a probléma, vannak európai állampolgárok, egyáltalán nem vesznek részt az uniós demokratikus folyamatokban. Görögországban az múltkori választáskon 50% nem ment el szavazni. Miért? Nem tudják, hogy mi az, hogy Európai Unió? Vagy egyszerűen csalódtak. Csalódtak az EU-s politikákban, az EU-s hm, elképzelésekben. Ez a csalódás ez azért következett be, mert részt vettek valamikor, és szavaztak, és azt látták, hogy semmi nem valósult meg, hanem mindig visszadobták az ötleteiket. Úgyhogy annak érdekében, hogy aktiváljuk az állampolgárokat, ez így nem fog menni. Mit, mit várunk? Akkor rövidre fogom, módosítókat adok be ezekkel kapcsolatban, de hogyha azt gondoljuk, hogy az oktatás itt hasznos lehet, mit jelent az oktatás? Az egyik az, az ismeretek. Történelem, földrajz és más ismeretek, minden az euról. Ha igen, akkor megfelelően kell átadni ezeket az ismereteket, és teljes mértékben legyen az a célja, hogy mutasson rá az európai értékekre. Hányan tudják például, hogy honnan jön ez az uniós elképzelés? A görög mitológiában a, az Európa egy mitológiai figuraként jelenik meg, ami, aki mindig a modernizmust képviselte, a modern értékeket, akinek a szárnyai magasra vihették. Hát, Mindenképpen ismerni kell a történelmet ahhoz, hogy elismerjük az Európai Uniónak az értékeit. A második dolog. Az oktatás. Van egy kérdésem ezzel kapcsolatban. Hányan tudják azt, hogy milyen intézményei vannak az Európai Uniónak? Állandóan azt a nevet hagyják, hogy Dyson Bloom Eurogroup. Ennyit tudnak de hát például Bloom Eurógrupja egyetlen nem része az Európai Uniónak a szerződések szerint. Na jó, nem folytatom, ezt a lényegre térek. Mi a megoldás? Mi a gyógyír? Az, hogy teljes mértékben ismertessük a történelmet, a kultúrát. A második, hogy valós képet fessünk az Európai Unióról. Mert ha ezt nem tesszük meg, akkor csak a szőnyeg alá söpörjük a problémát, de az állampolgárok attól még látják, hogy mi folyik körülöttük. Köszönöm szépen, elnök asszony, lezárom itt. De azért a módosítóimat beadom, jó sok lesz belőle, annak érdekében, hogy jó jelentést írunk. Köszönöm. Grazie, eh, benvenuto. Köszönöm szépen, üdvözlöm, kedves kollega. Tudom, hogy egy olyan kollega helyett érkezett, akit nagyon nagyra értékeltünk, saját hazájában kiemelkedő személyiség volt, és nagyon sokban hozzájárult ennek a szakbizottságnak a munkájához. Köszönöm szépen! Kérem, kedves kollégák, aki még hozzá szeretne szólni, csak három percben szóljanak hozzá, mert különben nem sikerül betartanunk az időt. Szver kollega, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Dragicsi úrnak köszönetet szeretnénk mondani, és gratulálni. Ez egy nagyon érdekes téma, és többször beszéltünk már erről. Európa nem csak egy földrész, hanem identitást is jelent. Én úgy gondolom, hogy ez az identitás, ezt kell erősítenünk az oktatásban, Különösen a történelem tanítás játszhat itt nagy szerepet. Itt mindenképpen ki kell hangsúlyozni az európai dimenziót. 25 évvel ezelőtt az oktatási tervek mindig is a nemzeti történelemre koncentráltak. Na de hát 25 év eltelt, sok minden változott, európaizálódott, globalizálódott a világ. Igazából ez egy kétirányú folyamat. Nem csak a tudás átadásról szól a dolog a történelemben, hanem magáról a nevelésről, a gondolatformálásról. Az európai értékeket próbáljuk átadni. Az EU maga az európai értékrendszer, ezért aztán a tankönyveknek ezt egyértelművé kell tenni. A 21. században ez a kulturális dimenzió, ez az, ami fontos lenne, ez az, ami megvédené majd az értékeket a jövőben. A formális oktatásban van EU-s oktatás. Például ott van a bolonyai reform is. A bolonyai reform is egy európai projekt, csak hát ez technikai jellegű, és igazából csak a formát szabja meg, nem a tartalmat. Úgyhogy erre nagyon ügyelnünk kell. Kiderül most a szövegből, hogy nem elég nagyra törőek a céljaink. Az oktatás az nemzeti mm, szerepkörben szerepel, de ennek ellenére az EU-s ismereteket lépésről lépésre bele kell csempészni. Aztán az előbb esett szó az oktatók képzéséről. Először is több tanára van szükségünk, hogy többen ismerik ezeket az ismereteket. Köszönöm. Sí, eh, la parola ora collega Diaconu. Köszönöm szépen. Eh, Diakonu eh, kollega következik, eh, de még van két jelentés a kutatási beszámoló előtt, úgyhogy kérem röviden szóljanak hozzá. Köszönöm a szót. Dobrele mea, aproape toate bolile și problemele de tip social, economic, politic, etc., pot fi tratate cu un singur medicament fundamental. Köszönöm szépen. Nos, egy alapvető orvosság van mindenféle problémára, az oktatás ennek segítségével minden probléma megoldható, amivel szembe kell néznünk most, illetve a jövőben. Domnului Drăghici, vom fi alături și noi, cât putem fiecare, după competențe. Nagyon sok sikert kívánok Dragicsi úrnak, és remélhetőleg mindent meg fogunk tenni a rendelkezésre álló lehetőségek keretén belül. Az európai állampolgárok remélhetőleg tudatában lesznek annak, hogy minden nemzet nem más, mint mindenféle tapasztalat keveredése. Semmi nem létezik csak úgy önmagában, minden csak az adott európai kontextusban, és hosszú háborús időszakokat kellett átélnünk, mozogtak a határok, hogy olyanná váljon Európa, amilyen ma. Az Európai Unió tulajdonképpen nem más, mint Európa eredménye, nem pedig önálló entitás. Ami Farage úr ö, megfogalmazását illeti, Európa tulajdonképpen több európai nyelv keveréke, amikor megkérdezik tőlünk, hogy honnan származunk, gyerekeinknek azt kell tudniuk válaszolni, hogy európaiak vagyunk. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Nagyon röviden kérem a két még felmaradó kollégát, hogy hozzászóljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nagyon is egyetértek Diakon úrral. Szerintem a legjobb megoldás a jó oktatás. De még a legjobb orvosság is nem működik, hogyha rosszul alkalmazzák. Úgyhogy Szeretnék gratulálni Drágicsi úrnak a jelentéséhez, de hát nyilvánvaló, hogy nem akarunk további oktatási modulokat létrehozni. Fölül kell vizsgálni, hogy mik a jelenlegi tantervek, és meg kell vizsgálni azt is, hogy mit várnak el az állampolgárok. Fölösleges még egy tantervi terhet rálőcsölni az iskolákra. Valami olyanra van szükség, amire szükség igény van. Ehhez az első lépés az, hogy a tanárokat képezzük, hiszen ők azok, akiknek oktatném kell majd ezt a témát. Takula kollega parancsolja. So I support also this report, but um, just a few remarks, and I think that... Én is támogatom ezt a jelentést, de inkább finnül folytatom. Nem, angolul. Először is nagyon jó, hogyha észben tartjuk, hogy az oktatás, ez tagállami kompetencia, és nyílt koordinációs módszerrel hangoljuk össze. Úgyhogy az Európai Bizottság koordinálhat, de ez tagállami kompetencia továbbra is. Az európai identitás. Mi az, hogy európai? Hát ez nem egyszerű definiálni, sőt, nagyon nehéz de azért jó, ha folyik a vita az európai értékekről. Mert az viszont egyértelmű, hogy szólásszabadság, jogállamiság, demokrácia. Ezek az alapelvei az EU-nak. Aztán ott a közös történelmünk. Hát ez elég nagy kihívás, mert Európa egyes vidékei másképp értékelik a történelmi eseményeket. Én az Európai Állampolgárság jelentés raportőre voltunk, voltam valamikor, hát jó sok különféle véleményt olvashattam, úgyhogy a legfontosabb az az lenne, hogy ösztönözzük a tagállamokat, tegyenek valamit ezen a területen, tegyenek valamit az oktatás területén. Mert ez igazából az ő kezükben van, és hát én támogatom ezt a jelentést. Mert fontos, hogy kicsit nyomást gyakoroljunk a tagállamokra ezen a téren. Köszönöm. Grazie, con questo abbiamo... Köszönöm. Ezzel lezárom az eszmecserét. Csak annyit szeretnék még elmondani, hogy rendkívül fontos ez a téma, és ez az ez a jelentés nagyon jó alap a vitára. A módosító indítványok beadásának határideje november 19-e. Emlékeztetésképpen még el szeretném mondani azt is, hogy a híres Európa házának felavatása is lesz 2016-ban. Itt lehet ö, nagyon jó példáját látni annak, hogy hogyan lehet a történelmet elmesélni, ö, az európai történelmet, ami értékeken alapul, a szolidaritáson, mert ugye ezt a két dimenziót együttesen kell kezelnünk, ezt nem szabad elfelednünk. Köszönöm szépen, akkor lépjünk tovább. Maragall kollega jelentése következik. Kérem, tájékoztasson minket az Erasmus Plus program és a szakoktatás és képzési mobilitás támogatásának más eszközei az egész életen át tartó tanulás című jelentéséről. Ennek a módosító indítványait November 24-éig kell délután 2-ig benyújtani, a foglalkoztatásügyi szakbizottsággal együtt ö, foglalkozunk ezzel a témével, az 50, témával az 54. cikk értelmében. A szavazásra január 11-én kerül sor. Spáncsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. ha bármilyen induló, indultó gondolatot akarunk kiválasztani a kezdeményezést illetően, akkor az egész elképzelésre szeretnék reflektálni azt, ahogy a tanulást összekapcsoljuk a munkavilágával. Ezek a hiányzó kapcsolatok azok, amelyekkel Európára foglalkoznia kell, bár nem igazán jól működik ez, nem igazán jól teljesít az EU, Eh, az elvárások mindig magasabbak. Vannak hiányok, például a képzés és a munka eh, kapcsolata között, és az erőfeszítések, ellen, erőfeszítések ellenére nem igazán sikerült erőre lépni. Ennek az éremnek két oldala van, nagyon magas a munkanélküliség, és a régiók között is nagyon nagy az eltérés ebben. Van, ahol nulla, máshol 50 a munkanélküliség a fiatalok között. Vannak továbbá e, korai iskola elhagyók, akik abba hagyják a tanulást, amely rámutat arra, hogy az oktatási rendszernek is vannak hiányosságai. A szakmai képzés áll a, mindenek a központjában, középpontjában, valamint az korai iskolai hagyók problémájában. És amikor megnézzük az oktatási kép, képzési rendszereket, szakmai képzési rendszereket, ezeket a kihívásokat nekik fel kell tudni vállalni. Világos, hogy az oktatás és a szakmai képzés nehézségekkel beütközik. Egyetemű nehézségekbe, amelyek a történelemből erednek. Ha megnézzük a különféle oktatási rendszereket az egyes országokban, azt látjuk, hogy még nem sikerült létrehoznunk egy egységes oktatási rendszert, kreditek, tanúsítványok rendszerét, minősítések rendszerét. Vannak azért itt jó dolgok is. Európa nagyon sokat koncentrál a mobilitásra, amelyet nagyon gyakran használjuk, és lássuk, hogy, látjuk, hogy az Erasmus nagyon, nagyon sikeres program. Rengeteg előnyét láttuk már, különösen akkor, amikor a mobilitás további költség csökkentő eszközök oktatását segíti elő, és ez nagyon összekapcsolódik aztán a foglalkoztathatósággal. Azok a diákok, akik a szakmai képzőrendszerekben kezdik tanulmányaikat, ha a célkitűzéseik megakadályozzák őket abban, hogy kihasználják a mobilitási rendszert, akkor ennek szociális, nyelvi, kulturális akadályai lehetnek. Lehetnek jogi kérdések is, azt az ipari tanulóprogrammal láttuk. Ezeket az akadályokat fel kell számolni. ott van még annak a kérdése is, hogy a, a mobilitási rendszerek kezelése nem egyformán, hiszen vannak szakmai oktatóközpontok, szakképzőközpontok, amelyek nagyon szétszórtak termelési modellek eltörését, és látok a különféle országokban, amelyek szintén befolyással vannak mindenre. Nem tudunk általánosítani a különféle országok között Ezért készült ez a jelentés. Ezekre a kérdésekre koncentrálunk, amelyeket most felsoroltunk, hiszen javítani kell a diákok képzését annak érdekében, hogy jó képzésben részesülhessenek és részesülhessenek aztán a munkaerőpiacon. Ehhez jó tanárok kellenek, akik magukat is képzik. Európai keretre van szükség mindenre, nem adhatjuk fel ezt a hálózatot, innovatívnak kell lenni, meg kell találni azokat a e, mobilitás kezelési módszereket, amelyek ezt elősegítek. Közvetítőkre van szükség, akik ezt a összenemillést e, megszüntették a készségekben, és be kell vonni a vállalatokat, nagyvállalatokat is a képzésbe. Az célunk persze európai jellegű, azt reméljük, hogy a bizottság felvállalja ezt az üzenetet, és bátorítani, serkenteni fogja a képzési programokat. Nagyívű célokat akarunk kitűzni a szakmai képzés esetében, a rendelkezésre álló források esetében is, valamint a bevont diákok számában is. A koordináció persze fontos szerepet játszik mindenben, a különféle bizottsági programok között, például az Erasmus és az Európai Szociális Alap között, ahol több összehangolásra van szükség, hogy hat, hat, hatékonyabb legyen. Egy percet kérek még. Persze intézkednünk kell annak érdekében, hogy valamiféle e- európai kormányzás kezébe vegye mindezt, hogy az európai ö, oktatási rendszereket összehangoljuk a piaccal és egymással és piaci igényeivel. Öm, új ö, vezetési rendszer alá kell venni a mobilitást. Ö, szükség van egy olyan európai rendszerre, amely túlnyúlik a programokon. A képzési rendszereknek pedig Európán átnyúlóaknak kell lenni, és be, azzal szeretném befejezni, mivel kezdtem. Az árnyék előadókkal dolgoztunk a jelentésen, nagyon kedvező volt a hangulat, e, összedolgoztunk a foglalkoztatási szakbizottságbéli kollégákkal is annak érdekében, hogy az ő vélemények egyezen a milyen kell, és ezt következetesen képviseljük. Lehet persze kritizálni azt, amit leírtunk, leír, elmondhatják, hogy ezt erősíteni kell, más javítani kell, de szerintem ez egy nagyon fontos jelentés, és jó alapot kép, ö, ö, dolgoztunk ki. Felvettük a kapcsolatot a bizottsági kollégákkal is, akik megnézték a munkánkat, és Remélem, hogy ezt eh, az együttműködést a jövőben is tudjuk folytatni. Kíváncsi vagyok az önök véleményére, biztos vagyok abban, hogy az önök hozzászólása is eh, segít minket valami nagyon hasznos cél elérésében, és reméljük, hogy a bizottság is döntést hoz majd a kérdésben. Ez a kezdeményezés más, jelö, más jelentésekkel egy időben fog megjelenni, és remélem, hogy eh, ezek majd egymást kiegészítik tartalmukban. Biztos vagyok abban, hogy e, ezekből is sok sok mindent át tudunk venni. Véra kollega Meregál. Nagyon köszönöm Meregál kollega. Nagyon vártuk ezt a jelentést. Hogy erőteljesen megfogalmazzuk a véleményünket a hosszú távú oktatáson, de a szakképzésen is. Az Erasmus Pluson belül nagyon sok program áll rendelkezésre, Az Erasmus program keretén belül nagyon sok elismerésre van szükség. Annyit szeretnék még eh, elmondani, hogy ez rendkívül fontos. Nagyon fontos az emplel való együttműködés, a foglalkoztatásügyi szakbizottsággal való együttműködés, hogy a hosszú távú életen áttartó oktatásra helyezzük a hangsúlyt. Le is zárom a hozzászólók listáját. csak. eh, scusami, eh, sí, iba la prima di Bocsánat, először az árnyék jelentéskészítők kaphatnak szót. Van még valaki? Morgano. Elnézést először az árnyék jelentéskészítők kaphatnak szót, mert ők jelentkeztek először. Parancsoljanak. A két árnyék jelentéskészítő parancsoljon. Nagyon köszönöm a szót, elnök asszony. Nagyon örülök hogy így vezette be ezt a témát, mert ez kiemeli jelentőségét. Annyira fontos, hogy itt tényleg nem hibázhatunk, tényleg jelentős a dokumentumot kell megfogalmaznunk, mert ez rendkívül fontos téma. Az első téma, amivel, amihez általánosságban szeretnék hozzászólni, a következő. Az Erasmus Plus és a mobilitás nagyon fontos a szakmai képzésen belül. Ez azt jelenti, hogy nem szabad az, hogy csak az Erasmusra gondoljunk, mert az Erasmus Plus az sokkal több, mint az Erasmus Plus. Ez azt jelenti, hogy nem csak a diplomásokat keressük, hanem azokat is, akiknek nincsen diplomájuk, sőt, akiknek semmiféle minősítésük nincs. Ez azt jelenti, hogy valamilyen módon, valamilyen minősítést kell biztosítanunk azon fiatalok számára, akik nem voltak olyan szerencsések az oktatási rendszer keretén belül. Nem szabad elfeledkeznünk erről, és ezért szeretnék itt csatlakozni Maragál úr által elmondottakhoz. Három dolgot kellene mindenképpen tisztázni a szövegben, ami szerintem elengedhetetlenül szükséges. Az első az, hogy a mobilitásnak lehetővé kell tennie az egyenlőtlenségek eltörlését. A mobilitáshoz való hozzáférés korrekciós jelleggel kell, hogy működjön. Az egyenlőtlenségek kiegyenlítésére, ami az egyetemi képzés miatt is előfordulhat, mert vannak olyanok, akik egyéni készségeiket nem tudták kamatoztatni, a földrajzi egyenlőtlenségeket, a szociális egyenlőtlenségeket, mert nagyon jól láttuk az Erasmus keretén belül, hogy óriási szociális egyenlőtlenségek alakultak ki, ahogyan a fiatalok elutazhattak és hozzáférhetek a mobilitáshoz. Aztán ott vannak az egyenlőtlenségek a vidék és a város között. A mobilitási lehetőségek nem azonosak a két területen lakók számára. Úgyhogy jelentésünkben és szakpolitikánkban ezt korrigálni kell szintén. A második dolog, amihez hozzá szeretnék szólni, a következő. Maragall úr említi, a mobilitási eszközöket. Vannak ugyanis eszközeink, vannak mobilitási eszközeink. De mire van szükség? Arra van szükség, hogy világosak, hozzáférhetőek, érthetőek legyenek, és hogy összekapcsolódhassanak egymással a láncszemek. Nyilván az Erasmus Plusnak az Európai Szociális Alaphoz is kapcsolódnia kell, és arra gondolok most, hogy a nem minősítéssel rendelkezők mobilitását kellene a szakmai integráció szempontjából elősegíteni. Ezen a téren már nagyon érdekes tapasztalatokra tudtunk szert tenni, amikor valaki visszatért az oktatási rendszerbe, és főleg itt a fiatalokra gondolok. Elnök asszony, elnézést kérek, a harmadik dolog, amit teljes mértékben hiányzik ebből a jelentésből, az önkéntesség. Ez jelentős hiányosság, amit mindenképpen ki kell küszöbölni, mert az önkéntesség teljesen másképp érinti a fiatalokat. Egy kicsit olyan idealista elképzelése a fiataloknak, hogy meg akarják változtatni a világot, és az önkéntes fiatalok 80%-a vidéki akik ezekben a programokban részt vesznek. Ez rendkívül érdekes jelenség, és ez hiányzik a jelentésből. Végezetül pedig még annyit mondanék, hogy három elképzelést kell megint csak belevennünk ebbe a dokumentumba, az integráció, a személyes építkezés és a foglalkoztathatóság elképzelése. Az integráció, a személyiségépítése egyszerűen elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy valakit foglalkoztatni tudjanak. Nos, erre a szerkezetre kellene koncentrálnunk, hogy megállapodjunk benne, hogy konstruktív és hatékony jelentést készíthessünk. Köszönöm, elnök asszony! Elnök, köszönöm szépen, nagyon érdekes, de kérem, rövidebben szóljanak hozzá, mert egyébként nem sikerült tartanunk az időt, három perc áll mindenki rendelkezésére. Libácska kollega, Kamer Evert és Morgano kollégák következnek, parancsoljanak. Köszönöm szépen. nem elegendő az idő, bár nagyon sok mondani valóm van. Az első dolog, amit szeretnék elmondani, az az, hogy a jelentés nagyon jól rámutat a, programokra, a problémákra, de módosítókra, változtatásokra van szükség, és van néhány pont, ahol az egyenlőtlenségekről van szó, nem csak földrajzi ilyen egyenlőtlenségek vannak, hanem vannak még például a tudományos világban és a képzési világban is egyenlőtlenségek, például eh, az Erasmus program felhasználásában holisztikus megközelítés kell tehát eh, a gyakornoki eh, ipari tanulóprogramok terén is én a, a módosító, módosítóimban a nemze, nemzeti Erasmus Plus ügy, ügynökségekre fogok uh, hivatkozni, és van egy olyan európai program, amely garantálja fiataloknak, hogy ezek a programok lehetővé tegyék az ő mobilitásukat is. Vannak más dolgok is persze, amelyeket meg kell vizsgálni, meg kell hallgatnunk a fiatalok véleményét, és azokat kell meghallgatnunk, akik a, felszólalnak az Erasmus konferenciákon, és akik eh, tanulmányokat végeznek az Erasmus ta, tartalmáról, hogy eh, nekik kell, lehetne felajánlani valamiféle gyakornoki állást, eh, és azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos lenne, el kell, elérhetővé kell tennünk. Köszönöm szépen. Az Erasmus Plus létezik a vállalkozók számára is, de ezt annyira nem ismerik. Kamerevet kollega következik, kettő percen parancsoljon. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm Maragály kollégának is. Szerintem nagyon jó a jelentése. De úgy gondolom, hogy amit most hallottunk az előttem szólóktól, a két kollégától, az is bele kell, hogy kerüljön a jelentésbe. Én kicsit gyakorlatiosabb vagyok. Két-három héttel ezelőtt a szocialisták szerveztek egy nagy konferenciát, eh, ahol külső eh, résztvevőket is meghívtunk, eh, akik eh, az Erasmus programban részt vesznek. És nagyon praktikus útmutatásokat kaptunk arra, hogy mi kerüljön bele a bizottság új programjába. Az egyik az azt illette, hogy nem csak a hallgatókról szól az Erasmus, mindenki ezzel köti össze az Erasmus programot, de ez nem így van. Ezért nagyon fontos, hogy ezt a nevet ne csak ezzel azonosítsák aztán rugalmasabbnak kell lenniük a programoknak. 300 oldalas az Erasmus program útmutatója például, hát ezt nem lehet átolvasni senkinek. Én úgy gondolom, mi úgy gondoljuk, hogy egyszerűsíteni kell ezt a dolgot, de nem ez történt, sőt, most még összetettebb, mint volt. Úgyhogy nyilvánvalóan, hogy ez akadályozza a kisebb szervezeteket és projekteket abban, hogy projekteket terjesztenek be. Aztán a támogatási összeg. Az a tendencia, hogy a nagy projekteket támogatják, nem a kicsiket. Ez azt jelenti, hogy nincs olyan sok projekt. Úgyhogy ezzel foglalkozni kell, meg kell változtatni ezt a tendenciát. Aztán a visszautasítási kvótát illetően. Nagyon gyakran késve érkeznek a támogatási pénzek a projektek számára. Ezek gyakorlati kérdések, ezekkel is foglalkozni kell. Az Erasmus Plus az egy sikertörténet, és gondoskodni kell róla, hogy tovább éljen ez a program, és az legyen az eredménye, hogy még több fiatal, de nem csak fiatal, Európában jó oktatást, képzést kapjon. Ez egy kitűnő eszköz, csak egy kicsit rendbe kell hoznunk. Köszönöm szépen. Grazie, vi prego di rispettare i tempi. Köszönöm, kérem tartsák tiszteletbe a továbbiakban a hozzászólás rendelkezésre álló időt Parancsoljon. Köszönöm szépen. Megpróbálom rövidre fogni. A jelentést a nagyon jó jelentést készített. Igen, az Erasmus Plus az sikertörténete. A kérdés azonban nem ez, hanem az, hogy nem keltettünk-e kavarodás az emberek fejében ezzel kapcsolatban. A mobilitás az pozitív dolog, az Erasmus Plus az jobb kompetenciákat nyújt a résztvevőknek, erősíti az összetartozás érzését, az Európai Uniót, növeli a munkáltatási rátát. Ezek pozitív mutatók. A probléma azonban mi? A tagállamok nem igazán vesznek részt ebben a projektben. Említeném a kopenhágai projektet. Nagyon sok tagállamban ugyanis az európai minősítési keretet, a kreditrendszert nem alkalmazzák megfelelően. A tagállamoknak több erőfeszítést kellene tenniük, és sokkal jobban ki kellene használniuk azt, amit az EU kínál. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm, hogy ilyen rövid volt. Az utolsó kollega, aki hozzászól, Morgano kollega. Köszönöm, köszönöm Valega kollégának és a többieknek. Nagyon rövid leszek. Legalábbis ezt megpróbálom. Nagyon fontos, hogy kiemeljük a legfontosabb kérdést, amiről ha nem beszélünk, akkor nem haladunk előre. Tehát lehetőségek teremtése a legfontosabb. Nagyon sokszor elhangzott az, hogy a fiatalok mobilitásán javítsunk, stb. stb. De hát meg kell próbálnunk a legjobb gyakorlatokat követni, és kísérleti projekteket bevezetni, mert a jelenlegi helyzetet kell alapul venni ehhez. Aztán el kell ismerni azokat az eredményeket, amelyeket a kompetencia, a tapasztalat szerzés alapján szereztek a fiatalok, tehát a kölcsönösség, ami nagyon fontos. Nagyon rövid leszek, és gyorsan próbálom kiemelni a problémákat. Az első az az egyszerűsítés. Egyszerűen nem lehetséges az, hogy ilyen komplikáltan kelljen felhasználni az eszközöket és ami rajtunk múlik, azon változtathatunk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy itt ezt meg kell lépnünk, mégpedig úgy, ahogyan ezt a parlament szeretné. Aztán úgy gondolom, hogy az rendelkezésre álló összegeket megfelelőbben kell elköltenünk. Aztán nagyon sokat beszélnek a munkanélküliségről. Ezzel kapcsolatban is el kell még tovább gondolkodnunk, mert eh, hogyha nincs munka, akkor a problémát nem tudjuk megoldani. Úgyhogy a kérdés pillanatnyilag az is, hogy még inkább előtérbe helyezzük ezt a kérdést, mert tudjuk nagyon jól, hogyha a fiatalok túl hamar abadják a tanulást, akkor még nagyobb problémájuk lesz akkor, amikor valamilyen egzisztenciális eh, alapot akarnak teremteni maguknak. Elnök, köszönöm szépen. A bizottsághoz fordulok, kérdezem, hogy szeretnének-e hozzászólni ehhez a nagyon fontos jelentéshez. Köszönöm. Bizottság, köszönöm, elnök asszony. Először is azt szeretném elmondani, hogy hallottuk Meregel úr üzenetét, aki arra ösztönöz minket, hogy ambiciózusabb célokat próbáljunk a szakmai képzés terén megállapítani. Nos, külön néhány gondolatra szeretnék kitérni. Nekünk is vannak az Erasmus pluszon belül mobilitási programaink, nagyon jól működik ez, de azért még lehet rajta javítani. Remutattunk rámutattunk különösen a szociogazdasági kérdésekre, nevezetesen, hogy jobban kellene nyitni a kedvezőtlen körülmények között élők felé. Már próbálkoztunk, de igaz, hogy még tudunk ennél jobb eredményeket is elérni. Aztán arról is volt szó, hogy jobban föl kell készíteni a diákokat a mobilitásra. Vannak már olyan rendszereink, amelyek keretén belül főleg nyelvi szempontból jobban készítjük fel őket, ez egy dolog. Aztán ott van a közvetítők szerepe, ezeket meg kell erősíteni, vannak olyanok, akik jól dolgoznak, például az önkormányzatoknál, a kereskedelmi kamaráknál, de lehet, hogy még jobban tudnánk őket segíteni abban, hogy hasznosabban tevékenykedjenek a fiatalok érdekében, akik például valamilyen képzésre utaznak. De lehet, hogy még egy szintet hozzá lehetne ehhez tenni, bár nem szabad túl komplikálni a dolgokat a jövőben. Aztán, ami az egyszerűsíti aspektusokat illeti, Vert asszony utalt erre, Főigazgató asszonyunk néhány héttel ezelőtt egy meghallgatáson vett részt ebben a témában, nagyon sok lehetőség nyitott előttünk, és nagyon örülünk, hogy együtt dolgozhatunk az önök szakbizottságával, hogy javítsunk ott, ahol lehet. Köszönöm. Elnök asszony. Köszönöm. Kérdezem az előadót, hogy röviden szeretne válaszolni. Um, bueno, yo creo que estamos, eh, francamente, en la... Köszönöm szépen. Hasonló dolgokat gondoltunk, tisztában vagyunk a sikerekkel és a nehézségekkel is, és vannak még problémák, amikkel fel kell venni a harcot, és kezelni kell ezeket, vagy legalábbis javítani. Hiszek abban, hogyan is mondjam, annyi jó tapasztalat van, és tudunk belőle általános tapasztalatot alakítani, nem kell új dolgokat feltalálni, ezek a dolgok már léteznek, lehet, hogy nem tanultunk ezekről eleget, nem tanultuk meg, hogy mit kell elérnünk, nagyon lassan tudjuk beépíteni azt a rengeteg tapasztalatot, amelyet megszereztünk az új dolgokba. Kell egy szakpolitika, kell valami, amelyet a kormány állít elő, és megosztja a felelősséget a tanács, a parlament és a bizottság között nagyon egyértelmű a mi felelősségünk, és a bizottsága is egyértelmű, és a tagállamok is tudják, hogy mi, a, mi van az ő vállalunk, az ő vállókon. Tudjuk, hogy egy bizottság nem tud csak úgy kitalálni programokat, hogyha a tagállamok nem mutatják meg a megfelelő politikai akaratot, akkor messze nem jutnak ezekkel. Szerintem mindenképpen jó úton haladunk, pár megjegyzésem van csak. Például az önkéntesség kérdéséről szeretnék mondani pár dolgot. Érdekes gondolat, hogyha be tudjuk illeszteni, ezen is is gondom, igaz az, amit ön mondott, de hadd emeljem ki a felelősség kérdését, a közintézmények felelősségének kérdését. Nem lehet egyszerűen a munkánk mögé elbújni, hiszen ösztönzőket kell nyújtani, és azokat ki kell használni. A kormányoknak és a közintézményeknek kell felelősséget mutatni, meg kell, azon, be kell azonosítani ezeket a programokat, és együtt kell működni azért, hogy eredményt érjenek el. Ezáltal persze az iskolákból, iskolákat elhagyókra is, ahogy ezt az egyik felszólaló elmondta. az egyenlőtlenségek csökkentése, felszámolása nagyon egyértelműen kifejezték. Két héttel ezelőtt tartottunk erről egy workshopot, ahol a tapasztalatokat osztottuk meg ezen a téren, pont, ezen, pont ebben a kérdésben, és azt hallottuk, hogy vannak problémák, de egyes területekre nem készülnek fel Katalóniában például, ahol 50%-os a fiataloknak a munkanélkülisége, pontosan erről szól Európa, hogy ezzel felvegye a harcot. Láttuk egyes területeken ezeket az értékeket első kézből. Köszönöm szépen. Nagyon uh, ígéretes ez a jelentés, nagyon sok érdekes megjegyzést hallottunk ezzel kapcsolatban. Az első az, ami a varázsszó, hogy a rendszereket működtetni kell, nagyon sok szinten, regionális szinten is, de mindenütt. Azt gondolom, hogy itt is nagyon sok lehetőség van erre. Vannak már európai hálózatot, például az, a Eurochambre, stb. Mert nekik van ilyen tapasztalatuk a képzésről, a szakképzésről, és hozzájuk lehet fordulni ilyen kérdésekkel. A második dolog. Én úgy gondolom, hogy ami a parlament aggája volt, és erre revett kollega is utalt, az adatok. Nyilván van egy szabályzat, amelynek értelmében a bizottság kér kérhet, de nem kell, hogy kérjen az Erasmus Pluson belül mm, a Leonardo-ról és egyéb programokra adatokat, Ez, olyanokat is, amelyek kevésbé ismertek. De szerintem a bizottságnak ezt meg kellene tenni, mert úgy gondolom, hogy nem igazán ismert minden. Harmadik dolog, erre Moran Sártyé kolléganő és mások is utaltak, a nem hivatalos ö, fórumokra, csatornákra. Ott van az Erasmus Plus, ö, amely ö, másfajta kompetenciák, transverzális kompetenciák fejlesztésére irányuló programokkal is rendelkezik. Köszönöm szépen! Emlékeztetésről el szeretném mondani, hogy november 24-e a módosít tanítványok beadásának határideje, köszönet a bizottságnak az együttműködésért. 20 perc késésben vagyunk már, ezt gyorsan vissza kell szereznünk. Át szeretnék térni arra a véleményre, aminek én vagyok az előadója. Tudom, hogy soknak el, sokaknak el kell menni, mert csütörtök van, de nagyon fontos ez a téma, úgyhogy kérem, hogy akinek nem kell sürgősen elmennie, maradjon itt, és figyeljen erre a nagyon fontos témára. Gyorsan elmondom tehát, én vagyok annak az elő, jelentésnek az előadója, amely az, egy nagyon fontos témával foglalkozik, a szegénységgel, ami az egyik nemi szempont. A Női Jogi Bizottság az illetékes bizottság, és természetesen a cél az, hogy ezeket a kérdéseket kiemeljük, és a következőkben el szeretném mondani, hogy mire is gondolok itt. Nagyon fontos a 2030-as program, hogy minden gyereknek be kell fejeznie az oktatási ciklust erre az időszakra, mert ez az egyik problémája a szegénységnek. Ez egyre növekvő jelenség, a gyermekek szegénysége sajnálatos módon azt jelenti, hogy ilyen lehetőség nem mindenkinek áll rendelkezésére. Ezek borzasztó adatokat eredményeznek Európában, de más országokban is. Úgyhogy ez egy olyan probléma, ami még ehhez hozzájárul, és még inkább kiszolgáltatottá teszi őket. Aztán a gyermekszolgáltatásokhoz való hozzáférés ingyenesen és nagyon jó minőségű szolgáltatásokra van szükség, hogy minden nemzeti jogszabály rendelkezzen ezzel a lehetőséggel így kellene a sztereotipikákat csökkenteni, a ö, lehetőségeket javítani a különböző szakmák választása során. Ö, az eredmény az, hogy a mi hazánkban is például ö, nagy nehézségeket jelent a lányok számára a hozzáférés ezen a területen. Nagyon sokféle oktatási rendszerről beszélhetünk, nem semleges kell, hogy legyen a hozzáállásunk a, ahhoz a témához, hogy mi a helyzet a lányokkal és a fiúkkal az iskolában. Nagyon fontos, hogy értékelhessük itt az oktatáspolitikát. Van egy nagyon fontos adat, ami nagyon érdekes, nemzetközi szinten is, hogy a nők, a lányok oktatásába hogy lehet befektetni. Nem csak önmagában az érték a fontos. Minden statisztikából az derül ki, hogy a lányok, akik részt vesznek az oktatásban, mindig túllépik a nők, az, az anyák oktatási szintjét. A harmadik országokban ez nagyon nagy hatással van egyébként a gyerekek egészségi állapotára is. Aztán a migráns családok kiszolgáltatottsága, az egyszülős családok kiszolgáltatottsága, az egészségügyi állapot, legyen az fizikai vagy mentális, ez mind-mind nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük az oktatáspolitikában. Ezek is okai annak, hogy túl hamarabb hagyják a tanulást a gyerekek, illetve diszkriminációs alapot is képeznek. Nagyon fontos, hogy minőségi standardok álljanak rendelkezésre az oktatás terén, a menekültek befogadó országaiban is, tehát nálunk is, de ugyanakkor, ami az oktatást illeti, a menekült táborokban is. Törökországban 400 ezer gyerek, menekült gyerek egyszerűen nem vesz részt oktatásban. Ez elfogadhatatlan, ez a sajtóban jelent meg, mint adat. Úgyhogy a parlamentnek ezzel kapcsolatban fel kell lépni, és azt hiszem a következő plenárison is beszélünk erről. Tudjuk, hogy ez is alapja a további diszkriminációnak. Tudjuk, ami a lányokat illeti, a lányok vonatkozásában, hogy több lány hagyja abba, abba a tanulást, de utána nincs szegregáció, A lányok megpróbálnak valamilyen más úton előrelépni, Bár a lányoknak sokkal kevesebb a lehetőségük, illetve kevésbé felkészültek a jövőre. Ennyit szeretnék, szerettem volna elmondani, ez található a jelentésben. November 18-a 11 óra a ö, módosító indítványok ö, beadásának határideje. A Kulturális Bizottságban december 7-én szavazunk, a Nőjogi Bizottságban április 18-án. Van 6 percünk, ketten szeretnének hozzászólni, és utána lezárjuk. Morán Sátjé asszony, aztán Evans kollega. Köszönöm, tisztelt elnök asszony! kiválóan beszámolt erről a témáról, ami rendkívül közel áll a szívenk, szívünkhöz, és amivel kapcsolatban már évek óta próbálunk tevékenykedni. Én három dolgot szeretnék kiemelni ebből, ezen első eszmecsere keretén belül. Az első az orientáció problémája. Én úgy gondolom, hogy jelentésünkben egyértelműen kitűnjön az európai szándék, hogy az orientáció a sztereotípiákat el kell, hogy tüntesse, illetve eltünteti a nő, fiúk, lányok között, és a szakmai területeken is. És ezért együtt kell működnünk a, a különböző szövetségekkel. Voltak már nagyon jó programaink, amelyeknek volt nagyon jó eredménye, olyan szlogenekre gondolok, amelyek korrigálhatnak. Vagy például az az építőipar terén, ahol szinte csak a fiúk vannak jelen, de a lányok is kiválóan teljesíthetnek, mert ezek a szakmák jelentősen megváltoztak. A második dolog, ahol szerintem világosan kell, hogy fogalmazzunk a jelentésben. A hatodik bekezdésben, a hatodik pontban említi a minősítéssel nem rendelkezőket. Ez igaz, hogy a fiúkra ez jobban jellemző, mint a lányokra. És szemben azzal, amit ön mondott, talán itt egy, ez az egyetlen pont, ahol nem értek önnel egyet, hogy ennek semmi köze a státuszhoz, vagy a millióhöz, csak a viselkedéshez kapcsolható. Az a fiú, aki unatkozik az iskolában, izeg mozog, és aztán kiküldik. A lány viszont saját magába zárkózik, nem mond semmit, jól viselkedik. Ez is olyan rossz, mint a másik fajta viselkedés, de ez tényleg komoly probléma, és figyelembe kell vennünk, mert így tanárok nem úgy viselkednek egy fiúval, vagy egy lányal, hogyha nehézségekkel kell szembenéznie. És nagyon jól látjuk, hogy az úgynevezett második esélyt adó iskolák nagyon jól korrigálhatják ezt a problémát. Harmadik terület. Kicsit foglalkozik ezzel a témával, de én még kiegészíteném az egyszülős családok hatása a gyerekekre. Rendkívül konkrét szociális problémát kell itt kezelnünk, ez nagyon jelentős. Az ilyen családok nem védettek arra az esetre, hogyha például az egyetlen egy szülő beteg vagy rákos, és hosszasan kezelni kell. Gondoljanak erre. Akkor a gyerek lesz a gyámja a szülőnek. Ez pedig azt jelenti, hogy az oktatásban már egyáltalán nem olyanok az esélyei, és hogyha fogalmazhatnék így, a szegénységhez való hozzáférés terén egyáltalán nem ugyanolyanok az esélyei, mint másoknak. És azt gondolom, hogy itt is szükség van korrekcióra. Köszönöm, és elnézést, elnök asszony. Elnök, köszönöm szépen, ez is rendkívül érdekes, tökéletesen egyetértek az integrációval, mindenképpen beveszem ide a jelentésbe. Evans kollega, és aztán Diakonu kollega. Parancsoljon! Thank you very much! Köszönöm szépen, köszönöm a jelentést. A mondani valója nagyon fontos és nagyon érdekes, ahogy a hozzászólás is nagyon érdekes volt, a szegénység és a szociális kirekesztettség súlyos probléma, különösen a nőknek, és fenntart, fe, e, tartós trend. Hadd hivatkozzam a negyedik bekezdésre az egyszülős családokról. Ezeknek 85%-át nők vezetik, és a nemi hatását nem is igazán megfelelően értékelték a gazdasági válságban erre, ez, erre a munkára még nagy szükség van, ahogy ön is rámutatott, a lányok jobban teljesítenek iskolában általában, de ezt viszont nem tükrözi a munkaerőpiaci helyzetük, ahol a nők hátrányosabb helyzetben vannak, mint a férfiak. Az oktatás központi fontosságú az esélyek te tekintetében és a magatartások tekintetében is. A kultúrának is fontos szerepe van valamint a nyelveknek, hiszen eh, az oktatáshoz való hozzáférés összekapcsolódik a nyelvi képességekkel annak érdekében, hogy a gyerekek eh, ne rekesztődjenek ki az oktatásból. Fe, meg kell törnünk ezt az ördögi lehetőségeket kell teremteni. Azt gondolom, hogy eh, hivatkoznunk kell arra a nagyszerű munkára, amit különféle szervezetek végeznek az EU-ban, Eh, Walesben, az én választókörzetemben van egy szervezet, eh, amelyik a fair play-el foglalkozik, és amely az eh, EU finanszírozásból az a lehetőségekre koncentrál, valamint a nemi sztereotípiákra, amelyeket megpróbál feloldani azért, hogy minden fiatalnak egyforma lehetőségei legyenek. Egyetérek tehát azzal, hogy az oktatás nagyon fontos szerepe van ebben a jelentésben, de ezt lehet még tá- szélesíteni, ez, ez ügyben fogok benyújtani majd javaslatokat. Köszönöm. Grazie, molto grazie. Jó. Nagyon köszönöm, diakonó kollega, és aztán, ha a bizottság szeretne hozzászólni, megteheti. Dak, cel puțin teoretic, Hogyha elméletileg úgy nézzük, a gyerekeinket jobban képezik, és okosabbak, mint mi képviselők vagyunk, és hogyha ez a valóság azt mutatja, hogy nagyon sok lány van, sokkal több a lány az asszisztensek és a tolvácsok között, akkor rávilágítunk arra, amit Kosta asszony mondott, hogy az lányok jobban teljesítenek, mint a fiúk. Komolyabb témára evezve azonban, hadd mondjam el, hogy az szegénység mindig is tragédiát jelent, de a gyerekek szegénysége még ennél is több. Mit tehetünk azért, hogy ez eltűnjön? Ez nemes feladat, no, no, nemes javaslat. Tóget. Köszönöm a bizottság Nál van-e valaki, aki hozzá kíván szólni? Parancsoljon. We've taken note of some Köszönöm szépen. Feljegyeztük ezeket a nagyon érdekes javaslatokat. Egy dolgot kirakadnék az írott javaslatok közül, a korai gyermekkori ellátás és oktatás. A bizottság úgy gondolja, hogy ez egy nagyon fontos politikai tényező a szegénység elleni harcban, mind a szülők, mind a gyermekek számára. Nagyon befolyásolja azt, hogy később a szülők hogyan vehetnek részt a munkapiacon, hiszen néha ez akadálya a munkapiaci részvételnek. Ezen kívül a kognitív fejlődésére a gyereknek nagyon kihatása van a korai fejlesztés, és itt meg lehet törni az előnytelen helyzet ördögi körét. Úgyhogy nagyon fontos az európai szemeszter, erősítés, az alapok erősítése, a gyermek jogi politikák erősítése, és persze följegyeztük, hogy az egyszülős háztartások külön problémákkal küzdködnek. Ezt szemmel tartjuk, és az európai szemeszterben foglalkozunk vele. Köszönöm szépen. Nyilván számítunk az együttműködésükre. Köszönöm, kedves kollégák! Ezt szerettem volna elmondani, és teljes mértékben ö, nyitott vagyok a javaslatok felé, együtt fogunk dolgozni. November 18 ö, a ö, módosítók beadásának határideje. Most pedig egy nagyon érdekes témára térünk át. Right now. Üdvözlöm a vendégünket, Köszönöm a kutatóknak, hogy eljöttek ide. Nagyon örülök. Ecco, ok. Allora, intanto volevo salutare una... Szeretnék egy delegációt üdvözölni, látogatóinkat, francia delegációról van szó, Burgonyból érkeztek, iskolaigazgatók, tanfelügyelők, Márten kollega meghívására érkeztek. Üdvözlöm őket, és köszönöm, hogy eljöttek. Nagyon érdekes témával foglalkozunk. Ez a kutatás a kulturális és ö, ö, oktatásügyi bizottság kérésére készült a a felsőoktatás nemzetközi jellege miatt volt erre szükség. Nyilván tudják, hogy a cél, hogy kritikusan vizsgáljuk meg a nemzetközi jelleg bevezetését, úgyhogy rendkívül fontos alap ez ahhoz, hogy több európai országban bevezessük ezt a programot, lássuk ennek a pozitívumát is, mint tapasztalatnak, aztán arról is beszélni fogunk, hogy hogy lehetne ezt rendszeresebbé tenni, a mobilitás szintjén, akár tanulási, akár munkavégzési célból, várjuk a javaslataikat, ezek rendkívül érdekesek, erre majd később térünk rá. Azért is, mert szeretnénk az ajánlásokat is aktivizálni, és majd javaslatokat megfogalmazni. Tehát a tanulmány kapcsán üdvözölném Fiona Hunter asszonyt, aki Milánóból érkezett, a Sacro Cuore, Katolika del Sacro Cuore Egyetem képviseletében, Éva Egron Polák, aki Párizsból érkezett, és hamarosan látjuk majd a kivetítést is. Nagyon köszönjük, hogy eljöttek hozzánk és számítunk arra, hogy a jelenlévő kollégákkal eszmecserét folytathassanak, bár nem nagy számban vannak jelen, de a minőség a lényeg. Voltak sajnos olyanok, akik nem tudtak végig itt maradni. De nyilván minden kollégának továbbítjuk a, a hallottakat. Azonnal meg is adom a szót Hunter asszonynak, nem tudom, milyen sorrendben kívánnak hozzászólni. Először önnek. Parancsoljon. Jó napot! Én tartom ma az előadást, és a kolléganőm Éva pedig majd megértéseket fűz az egyes szlájdokhoz. Eva Egron Polák vagyok. Tüzetesen meg kell vizsgálnom ezeket, és elnézést kérek 11.40-kor el kell mennem, hogy elérjem a malajziai repülőmet, elnézést kérek. Megjegyzéseimet hozzá fogom fűzni az, előadás, az előadáshoz, és remélem, hogy itt tudok maradni a kérdésekre is, de Fiona a fő előadó. Először is hadd kezdjem azzal, hogy elmondom önöknek, ha még nem láttak a tanulmányt, hogy az alapvető kérdés, amit válaszolnunk kell a következő. Mi az értelme az nemzetközi esítésnek, és mi lenne a célja? Ez az előadás megpróbálja összefoglalni néhány szlájdon e, két részét ennek a kérdésnek. Először is meg akarom nézni, hogy mi a jelenlegi értelmezése a nemzetközi esítésnek, e, főleg Európában, bár ha látták a tanulmányt, látták, hogy megvizsgáltunk Európán kívüli országokat is azért, hogy belássuk, átlássuk, hogy mi történik Európában. Az előadás második részében pedig megpróbálom megválaszolni ezt a kérdést, hogy vajon mi a feladata, célja a nemzetközi esítésnek, és egy kívánatos jövőbeli irányt próbálunk megmutatni, javaslatot tenni arra, hogy az irány, a jelenlegi irány E, szerintünk nem a legkívánatosabb Európa számára. Az első e, tanulsága ennek a e, tanulmánynak az volt, hogy a nemzetközi esítés önmagában új, nagyon új jelenség, egy új szó is, Eh, próbálják lefordtani az internationalization szót a saját nyelvükre, nem egyszerű, de amikor régiókról, országokról, intézményekről vagy, vagy intézményeken belüli e, e, e, értelmezésekről beszélünk, akkor is látjuk, hogy nagyon eltérő a, az or, a, a szó értelmezése, nem lehet egyik nyelvből átvenni a másikba. Folyamatosan változik is a tartalma, és rövid története során jelentősen változott és rengeteg politikai, gazdasági, szociális, kulturális és, és tudományos érvelést is befolyásolt. Kiemelném a gazdaságit, mert az az érv, amelyet, amely dominálja a nemzetközi esetés fogalmát. Ez történik a privatizációban, a felsőoktatásban is, és ezért a nemzetközi esítést egyre inkább bevételteremtő intézkedésként azonosítják. azonosítják. Európában az Egyesült Királyság, amely kivétel, azt látjuk, hogy elmozdulunk a e, nemzetközidésítés együttműködési céljától a versenyképesség felé. A tanulmány részeként megnéztük a globális összefüggését, a nemzetközi tendenciákat azért, hogy jobban el tudjuk helyezni az európai fejlődést a világ képében. Ez volt a feladata az egyet, egyetemek nemzetközi szövetségének. A jelentés részeként megnézzük tehát a globális tendenciákat, és olyan országokban is, amelyek az Európai Unión kívül vannak. A gazdasági ösztönzők annyira jelentősek, hogy ezt nagyon sok Európán kívüli ország is szóvá tette, amelyek nem részesülnek az európai modellből, amely sokkal inkább együttműködésre alapuló. És amint kilépünk Európából, Észak-Amerika vagy Ázsia fele, a gazdasági motiváció sokkal erősebb és fontosabb lesz. A jelentés tehát megvizsgált ezeket a nemzetközi tendenciákat is, és azt az indokot, amely, amelynek alapján a nemzetközi erősítésnek haladnia kéne, eh, ahelyett, amerre most tart. egyre fontosabb, eh, egyre nagyobb fontosságot nyer a nemzetközi minden szinten, legyen az ország vagy regionális szinten. Azt látjuk, hogy elmondulnak, elmozdulnak politikai szinten is, átfogóbb stratégiai megközelítés felé. Azt látjuk, hogy országokon átnyúló fejlemények alakulnak ki a nemzetközi esetésben, és ez egyértelműen megjelenik olyan országokban, ahol nagyon erős a nemzeti ambíció. Minél nem a legtöbb nemzetközi esítés a nacionalista öm, országokban kerül elő, és minél fontosabb ez prioritásként az adott országban, annál valószínűbb, hogy a nemzetközi esítési stratégia sokkal inkább hozzákapcsolódik a nemzeti stratégiához. De hogyha nincsenek ilyen nemzeti stratégiák a nemzetközi esítést illetően, az intézmények egyre inkább dolgoznak ki stratégiát ebben az irányban. Ezeken a stratégiákon belül azt látjuk, hogy egyre több tevékenység, több program, több mobilitás zajlik, mindenből több. Bármerre látunk, azt látjuk, hogy ez a stratégia a növekedésről szól, de nagyon sok ország és intézmény nehezen küzd meg azzal, hogy hogyan lehet bizonyíték alapú döntést hozni. Nagyon sok esetben nincs joguk, nincs megfelelő adatuk ahhoz, hogy jó döntéseket hozzanak bár nagyon sok hasznos európai adat van már nemzetközi szinten rendelkezésre állva, de nézzünk meg országon átnyúló adatokat is. Van egy másik tendencia, a regionalizáció. Minél egyre több ország azt vizsgálja meg, hogy hogyan lehet a régiókat felkészíteni a nemzetközi esítésre. Megnézik a szomszédos országok nemzetközi partnereit, és ezeket, ezekre majd később kitérek. Európa valóban modellként áll elő a legjobban ismert modell, modellje a nemzetközi esítésnek eh, az európai modell. Data. Lenne néhány megjegyzésem az adatokat illetően. Az egyik dolog, ami nyilvánvalóvá válik, az az, hogy arról rendelkezünk adatokkal, ami könnyen mérhető, ez pedig a mobilitás. Ez viszont a nemzetközi nemzetköziesítés leszűkíti kizárólag a mobilitásra de ennél sokkal több dimenziója van a folyamatnak, és sokkal nehezebben mérhetők. Ennek ellenére viszont lehet, hogy nagyobb a kihatásuk mind az intézményre, mind a tanulóra. Az, hogy a hallgatók számát megnézzük, az nem elég. Aztán a regionalizáció. Egyértelmű, hogy Ázsiában, Afrikában és Latin Amerikában ez a trend, és mindenki Európára tekint, mint példára. Akár mobilitás, akár a közös diplomák, akár az elismertetés a téma. Ez korán sem csak az Erasmus, hanem ennél sokkal szélesebb távú a nemzetközi esítés területén. Európán belül minden az Erasmusszal kezdődött. A bolonyai folyamat egyértelmű, hogy közös ö, nemzetközi trendet teremtett, Éva már mondta, ez kihatott a világ más régióra is. És ezért Eh, tudjuk jobban összefogni az európai felsőoktatás, de azért vannak hiányosságok, sok a szó, és kevés a gyakorlati intézkedés. Aztán nem egyenlőek az eredmények Európán belül, és vannak még kihívások. És hát hallottunk ezekről pont ma délelőtt. Az egyik legérdekesebb eredménye a felmérésnek a kihívásokat illetően az az, hogy még Európán belül is, ami az egyik legfejlettebb nemzetközi esített régió, a kreditek és a tanulmányok, külföldön folytatott tanulmányok elismertetése nagyon kétértelmű. Aztán A nemzetközi esítés csak azoknak elérhető, akik megengedhetik maguknak ezt pénzügyileg. Including mobility are really a Ide tartozik a mobilitás is például, és hát ez nagy kérdés. Aztán Fiona is mondta, az is probléma, hogy Európa egyes részei más és más a hatás, úgyhogy megint az agyelszívás az Európán belül is megfigyelhető. Nagyon sok országból a hallgatók elvándorolnak. Korábban ez Afrika vonzatában volt érdekes, most már Európán belül is érvényes. Amikor megvizsgáljuk, hogy hogy hat Európára ez a hatás, akkor látjuk, hogy három fő területe van. Az egyik Rövid vagy hosszú távú gazdasági nyereség, tehát nemzetközi diákok, vagy nemzetközi kapcsolatok. Aztán a tehetségek elszívása, illetve a nemzetközi profilozás, nemzetközi eredmények feltüntetése, és hát nyilván a mobilitás. Mert az európai modell erre a három pontra, de főleg a mobilitásra nagyon nagy hangsúlyt fektet. Mi azt javasoljuk, és úgy gondoljuk ez lenne a helyes irány, hogy egy sokkal összetettebb megoldást kell alkalmazni. Igazából a koherens megközelítés, a koherencia itt a kulcs szó. Ahhoz, hogy legyen értelme a nemzetközi esítésnek. Ez nem egy olyan dolog, ahol létezik egy modell, amit mindenki alkalmazhat. Túlságosan a mobilitásra koncentrálunk, mert ez csodálatos dolog, de nagyon fontos, hogy a tanrend legyen a központban, hogy mit tanulhatnak a diákok hogy a globális állampolgárokat képezzük, olyan embereket, akik képesek felfogni, hogy mit jelent a globális környezet, és ebben működhetnek, hogy milyen uh, diploma működik, milyen környezetben. Erről kellene, hogy szóljon a vita a programokban. I think one of the things that uh, needs to be underlined again <laughs> from a az egyik dolog, amit hangsúlyoznunk kell, az az, hogy a mobilitás a 20%-ot teszi meg határértéknek, ez azt jelenti, hogy 100-ból 80 diák sohasem nem megy el külföldre tanulni. Két millió diákból a valóságban azonban csak 3% lesz az, aki valaha is külföldön tanul. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy a kutatás kapcsolódjon ehhez, de akármit is kutatunk, csak ezt a 3%-ot érinti a kutatás. Ez egy elitista képzés így. Aztán nagyon fontos, hogy a nemzetközi esítés valóban igazodjon a felsőoktatás kívánalmaihoz. Nem lehet ez a végcél, ez csak része az oktatásnak. Aztán vannak olyan jellegű szakmák, képzések, amik a jellegüknél fogva nemzetköziek. Mikrofont kérnénk. Mikrofon. Tudom, hogy futtunk kifelé az időből, úgyhogy Kicsit próbálok felgyorsítani. Ebben a tanulmányban nagyon sok mindent lefektetünk arról, hogy hogy érhetjük el ezeket a célokat. Az egyik fő része az az, hogy mi a definíciója a nemzetközi esítésnek. Jó lenne, hogyha a fókusz átalakulna. A jelenlegi definíció szerint, tehát ez a legbevettebb definíció, Jane Knightnak a definíciója, mi szerint nemzetközi interkulturális vagy globális dimenzió beiktatása a felső oktatás céljaiba, funkciójába és programjaiba. Ez a bevett gyakorlat az elmúlt 10-15 évben, de ez lehetőséget nyújt arra, hogy mindenki saját magának értelmez, hogy mit ért ez alatt, és a saját szükségleteihez szabja. Nagyon fontos, hogy eltoljuk egy kicsit a hangsúlyt a definícióban. Ugyanis fontos az, hogy ez egy szándékos, ne véletlen folyamat legyen. Egyébként maradna a definíció, és még kiegészítenünk azzal, hogy annak érdekében, hogy fokozzuk az oktatás minőségét és a kutatását minden egyes érintett diák és oktató számára, azért, hogy a társadalom igényeihez alkalmazkodjanak. Fontos, hogy ez egy szándékos folyamat. Mindenki a saját elképzeléseihez kell, hogy alakítsa, ehhez azonban döntést kell hozni, ami a végcélja. És nem csak beszélnie kell róla, hanem végre is hajtania aztán mindenki számára befogadóbbnak kell lenni a folyamatnak, nem szabad elitistának lenni. Nagyon fontos, hogy külföldi, ez egy kulcs szó, külföldi tanulmányok, de mindenki számára. Egyre inkább akadémiai résztvételt kíván nemzetközi szintéren, és hát ezt figyelme kell venni az egyetemek vezetésének is. Aztán a nemzetközi esítés nem lett önmagában vett cél, hanem a minőséget és a társadalmi hozzájárulást kell, hogy fokozza. Nyilvánvalóan, hogy mindig lesznek gazdasági kitételek, csak nem szabad kizárólag ezekre koncentrálni, és hát most akkor Éva befejezi az előadásunkat. Köszönöm. A nemzetközi esítés definíciója. Ez egy semleges folyamat. There are drivers that are beyond the institutional and beyond the... De a valóságban kiderül, hogy mégsem annyira semleges. Úgyhogy az új definíció azt hangsúlyozná, hogy ez mindenki nem gazdasági folyamat, hanem akadémiai és tudományos folyamat. És így aztán ez egy sokkal jobb definíció, mint a régi. hiszen felméri és felmérhető vele a nemzetközi esítés hatása. Egy utolsó megjegyzésem az az lenne, hogy Európának van nagy, vannak nagy lehetőségei, de nagy felelőssége is van. Amikor megvizsgáltuk a motelt, akkor nyilvánvalóvá vált, hogy uniós szinten a politikák kell, hogy tükrözzék a felsőoktatásnak azt a minőségét, hogy ez egy közjó, és a modellt meg kell valósítani, és közben tanulhatunk persze egymástól, ez egy nem egy egyirányú utca. De hát ezt egyértelművé teszi a jelentésünk. Köszönöm. Jó, ringrácio davvero molto. Nagyon köszönöm ezt az összefoglalót. Nagyon gazdag volt ez a kutatás, mert tényleg a központi üzenetre koncentráltak, ami nem más, mint az, hogy gondoljuk át újra ezt a témát, az oktatási folyamat nemzetközi jellegűvé válását, mégpedig a felsőoktatásban. Nagyon érdekes ez a pillanat, amikor új ilyen jellegű programokat ö, szeretnénk beindítani, illetve a Jereváni találkozót követően ö, 17 ország vett részt a kutatásban, nem csak Európai Uniós, hanem azon kívüli országok is, úgyhogy ez egy nagyon fontos és érdekes tényező. Úgyhogy kettős a kihívás. az Erasmus és egyéb már létező programokban hogy lehetne jobban részt venni? A másik, csak javaslat részemről, hogyan lehetne dialógust kezdeményezni az egyetemmel, és hogy ne csak külföldi tapasztalatokról beszélhessünk, az önéletrajzokat bővíthesse és gazdagíthassa a külföldi tapasztalat szerzés, és valódi lehetőséget jelentsen ez gazdasági szempontból, látható legyen, de főleg a személyiség számára legyen ez befektetés, és minőségi rendszerekbe. Azonos alapon. Nagyon érdekes dolog ez, Megint csak nagyban eltérő terület ez, ahhoz képest, a, amelyekkel általában itt foglalkozunk. Úgy gondoljuk, ez lehetőség. Nyilván óriási csata foly, folyik az Erasmus Plus érdekében, hogy megkettőzzük az alapokat, a rendelkezés alapokat, de hát nyilván ezek a lehetőséget mindenki számára nem egyformán léteznek. Ez biztos. Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a szót a hozzászólást kérőknek, szeretnék köszönetet mondani. Aztán vannak még látogatóink, a svéd zöld diákok szövetségének képviselői vannak még körünkben, kollégánk meghívására, kik a svéd diákok. Köszönjük, üdvözöljük Önöket. Nagyon örülünk, hogy itt vannak. Köszönöm. Most pedig akkor a kollégáknak adok szót. Kollega Svidrava, poi kollega... Majd bent a kollega, azt hiszem Morganó kollega is szót kért. Parancsoljanak! Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretném az előadóknak megköszönni, hogy bemutatták a, ta, a tanulmányt, sajnos részleteiben még nem tudtuk elolvasni. Attól tartok, hogy a saját céljainkra való felhasználásban, különösen például az Erasmus Plus megvitatásához a, koordin- a felsőoktatás koordinációjához európai szinten arra lenne szükségünk, hogy nagy vonalakban is tudjuk monitorozni, hogy mi történik EU szinten. Ez a szelektív tanulmány lehetséges, ilyet meg elkészíteni, de a helyzet felelős elemzéséhez egy általánosabb tanulmányra lenne szükségünk, és erre, erre érdekel az önök véleménye erről. Mindketten említették az agyelszívás kockázatát. Az agyelszívás, a brain drain az új tagállamokat érinti rendszerint, hiszen az ottani diákok szívesebben tanulnak elismert jó nevű egyetemeken, de fejlődik a helyzet, szerintem javul a helyzet, és szeretném aláhúzni az EU struktúrált programjait, amely tudományos központokat alakít ki regionális egyetemeken, például a Cseh köztársaságban. Annak ellenére, hogy nagyon nehéz megtartani ott az agyakat, ezek a kutatói centrumok nagy előtt teremtenek a további nemzetköz, nemzeti együttműködésre, hiszen kiválósági központokká válnak az adott területen. És így módon betölthetik eh, a nemzetközi esítés célját, amelyet egyébként nem, tudnak, nem tudnának. A strukturális alapok felhasználása segíthet, ez a másik dolog. De tudom, hogy ezek a központok és más országok, például Ukrajna, attól tartanak, hogy elszívják az ő tehetségeiket, és eh, azt kérdezem önöktől, hogy vajon mi a véleményük arról, hogy miként kell felvenni a harcot az agyelszívással nemzetközi esetés tekintetében. Mi a pénzügyi eszközökön kívül milyen egyéb eszközeink vannak? Persze fontos, hogy legyenek jó minőségű oktatók a, mag, a felsőoktatásban, akiket jól, jól fizetnek, és akik vonzák a külföldi diákokat ezért ez mindenképpen pénzügyi kérdés tehát a, különösen a vidéki területeken kell megtámogatni az egyetemeket pénzügyi eszközökkel, vannak más eszközök. Kollega, Köszönöm, bent a kollega, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szojdrova asszony nagyon sok mindent elmondott, amit én akartam. Köszönöm szépen az előadásokat. Tudom, hogy sietnek. Van egy kérdésem azonban önök az agyelszívásról beszéltek, és nem mutatta be számatokat, amely, a, számadatokat, amelyek meg, elmagyaráznák, hogy kik mennek el, és mit tehetünk azért, hogy Európában tartassuk ezeket az embereket. Azt is láttuk, hogy az anyag, amelyeket önök megvizsgáltak, nagyon széles körű, az Erasmus-szal foglalkoztak mindenek az elején, ezt tovább kell do- fejleszteni, tovább kell kidolgozni, meg kell nézni a definíciókat, de minden, ami elhangzott, az nagyon érdekes volt, különösen akkor, amikor a fels- felsőoktatás szintjéről beszéltük. Amikor az új tagáll- tagállamokat nézzük, akár az enyémet is, ott az a legfontosabb, hogy együttműködés legyen az intézmények e- között, regionális szinten, azért, hogy általánosabban hozzá lehessen férni ezekhez a programokhoz, valamint a munkavilágához is. Eh, itt most nincsenek adatok, hiszen nagy kihívás ez az emberek számára, meg kell nézni, hogy mi történik velük akkor, hogyha lezár, lezárult a eh, tanulmány folyamata, eh, megkapták a diplomájukat, hiszen azzal tudni kell kezdeni valamit szinten, regionális szinten, nem csak világszinten. Morgano, Morgan, a kollégái lesz a szó, de ezt a kutatást el is tudják olvasni, illetve ennek eredményeit, ami tele van adatokkal. Úgyhogy ha lehet másra kérdezzenek rá, tényleg tele van elemzéssel, az iVersity-ről, tudom, hogy rákérdeztek erre ezekre a dátumokra, de szeretnék mindenkit megnyugtatni arról, hogy nagyon sok minden, amire rákérdeztek, már megtalálható a tanulmányban. Tessék, Luigi! Köszönöm! Először is köszönet az előadóknak. Tényleg nem olvastuk még el ezt a szöveget, tehát ezért arra tudunk csak reagálni, amit hallottunk. Van egy komparatív olvasat, ami segít abban, hogy összehasonlítjuk a helyzeteket. Úgyhogy, ahogy elhangzott, tényleg vannak globális tendenciák, de ugyanakkor belső olvasat segítségével el tudjuk olvasni, azt, el meg tudjuk érteni azt, hogy mi a helyzet az egyes tagállamokban. Szerettem volna ezt kiemelni, de azt is, hogy a javaslat tényleg nagyon fontos. Úgy tűnik számomra, hogy önök egyértelmű tézist állítottak fel, nevezetesen a nemzetközi esülést intézményesíteni kellene. Tehát itt most nem a mobilitásról van csak szó, itt pedig nagyon fontosak a feltételek. Nyilvánvaló, hogy ez a fajta olvasat feltételezi azt a dimenziót, ami már is nagyon fontos, a foglalkoztatottság, és hogy mi lesz a jövőben. Mert a mai adatok nem föltétlenül lesznek már jók a jövőre vonatkozóan. Aztán hogy a szükségtelen nehézségektől hogy tudunk megszabadulni, például a munkaerőpiacon, és hogy lehet kiegészíteni a már eddig ismereteket olyanokkal, amelyek elengedhetetlenül szükségesek. Minőség. Ez mindenképpen elengedhetetlenül szükséges, és el kell gondolkodni azon az egyetemi területen, mert most ugye csak erről beszélünk. Ez szerintem azt jelenti, hogy önök feltételezik, de most erre kérdeznék rá, hogy az egyes államok fölött kellene talán ö, valamilyen megoldást találni, de ugyanakkor valamilyen autonómiával ellátni az egyes intézményt. Nem tudom, el kell mondanom, hogy nekem tetszenek ezek a kulturális kihívások, de bizony tudjuk, hogy ennek mi a, milyen súlya is van. Fontos számomra az, hogy csak 3%-a tud hozzáférni az embereknek ehhez a lehetőségekhez. Úgyhogy a kollégák ugye azt hangsúlyozták, hogy ezt meg kell erősíteni, mint lehetőséget mások számára is. A bolonyai folyamat. Á, megy a repülő, bocsánat. De menjen nyugodtan Maláziába, attól függed, hogy, függetlenül, hogy én most itt beszélek nyugodtan. Tehát ma alapvetően a probléma az, hogy ami az önéletrajzokat illeti, mit is tantessünk fel benne, azon kívül, hogy milyen tanulmányokat végzett valaki. Hogyan is fogalmazzak? Ugye a tudományos kutatás, ez egyértelmű, az nem föltétlenül olyan meggyőző mindig. Elnök, nagyon köszönöm. Már is megadom a szót, hogy aztán Maláziába mehessen. Csak annyit mondanék, hogy 10 európai ország és 7 nem európai ország köztük Malázia is tárgya volt ennek a tanulmánynak. you fully, but I know Fiona will. Nem tudok teljes teljességében válaszolni, de Fiona fog. Ami az egyes szívást illeti, nagyon sok intézmény mágnesként vonza a mobilitást mindkét irányban oly módon, hogy felépíti a szakértelmet. Nekünk sokkal többet kell tenni a következő kérdésben. Információt kell nyújtanunk, hiszen Cseh köztársaságban ott van a Károly Egyetem Prágóban, Prágában, és még számos egyéb, amit ismerünk, de az intézmények többségét nem ismerjük, e, és mindenhol ez a helyzet. A tájékoztatás, tehát ezekről az intézményekről ez lenne a legfontosabb, hogy e, fenntartsuk vonzó erejüket, hiszen e, mi a rangsorok ellen dolgozunk, amelyek olyan hierarchiát teremtenek az intézményekben, amelyek, amely káros hatással vannak a többi intézményekre nézve. Az autonómia és a tantervi kérdés nagyon fontos megjegyzés. Hallgatom magunkat, és felismerem, hogy intézményekhez sokkal többet beszélünk, mint a döntéshozókhoz európai szinten. A jelentős, jelentés ezen túllép, de mi is intézményekből jövünk, és ez megjelenik a jelentésben is de erre, erről a kérdésről annyit szeretnék mondani, hogy amit a nemzeti politikákban látunk, az már szétszóra a nemzeti stratégiákban, eltér attól, ahol a nemze, ahova a nem, nemzeti stratégiák haladni szeretnének, sokkal több diákot vonzanak, nagyobb gazdasági geopolitikai helyzetet teremtenek, és erre kell menni, az, ebbe az irányba kell az, menni az intézményeknek is, a tanulókat kell szolgálniuk, a tantervük és az ő felelősségük jól mutattak rá, hogy nincs összefüggés abban, amit mi mondtunk, és amit önök el, elmondtak, a jelentés kicsit jobban összekeveri ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen, mondom kell. Köszönjük, jó, jó utat kívánunk, mondta az elnök. Az elhangzottakhoz csak azt szeretném hozzátenni a következőt. Az általunk javasolt megoldás hosszú távú folyamat, ez, ehhez kétség nem fér, hogyha komolyan veszük a nemzetközi esítést, ez egy változási folyamat. Hosszú távra nyúlik. A nemzetközi esítéssel való foglalkozás eh, az intézményeket beket kiteszi a többi, eh, ezekben kifejti az intézmények gyengeségeit, nem lehet mindent változatlanul tartani, és azt mondjuk rá, hogy nemzetköziesítünk, beépítjük azért, hogy a minőséget és a kapacitást fejle, fejleszünk azért, hogy az intézmény betöltse a küldetését, el kell lépni a szavaktól, és a valóság felé kell haladni. Az az intézmény, amely, amelyet ez érdekel, azok a nemzeti kormányok, amelyek szakpolitikát akarnak kidolgozni ennek érdekében, annak nagyon sok irodalom áll rendelkezésére, hogy tanulhasson belőle, amelyet a gyakorlati emberek írta, írtak, állítottak össze, meg lehet tehát tenni, végre lehet hajtani. Hiszek abban, hogy ha átdolgozzuk a tan, tantervet, az elfér, el, eltérő modelleket hoz létre, az a távol töltött tanév az remek, remek lehetőséget ad az intézményeknek és a tanulóknak is, és ezt a tapasztalatot nagyon megőrzik az egyének. Hogyha nemzetközi tanulmányi eredményeket beépítjük a tantervbe, akkor a mobilitás az egy útja ezeknek az eredményeknek az elérésére, de nem az egyetlen, nem a kizárólagos módja nem réseket töltögetünk abban, amit az intézmény nem tud elérni, hanem ellépünk a hosszú távú mozgás, mobilitás felé. Hogyha van egy nemzetközi kurikulum, tanterv, akkor nagyon rövid mobilitás időszakot kell megvéz, megnézni, szó lehet akár egy hétről, egy hétről is, hiszen beépül a tantervbe, és rá, fel, fel tudnak rá készülni a tanulók és tudják utána folytatni a tanulmányaikat. Az én európai álmom, amelyben nagyon hiszek az európai felsőoktatásban, az az, hogy az európai fel, felsőoktatás úgy szolgálja Európát, amely virtuális térré válik. Az európai stratégia az európai felsőoktatás világszinten csak akkor történhet meg, hogyha ezt virtuális szintre visszük át. Hogyha nemzetközi, nemzetközivé tesszük a tantervet, akkor vezető szerepé, szerepet vállalhatunk fel, és sokkal több embert érhetünk el Európa határain belül és azon túl. Rengeteg lehetőség van benne, csak szinergiákról szól, nem csak a felsőoktatásban, de más ágazatokban is, amelyekkel együtt tudunk működni, hogy ez megtörténjen. Köszönöm szépen az európai állom megosztásáért. Hiszek, hogy, hiszek abban, hogy ez a legérdekesebb tanulmány, amit régen, ami, amelyet láttunk. Köszönjük a hozzászólásokat is, és mélységében kell megvizsgálnunk, hiszen jó alapot szolgáltat ez számunkra az előrelépéshez. Az elhangzottak, az integráció, a különféle mobilitási formák, valamint az online egyetemek kérdése, ötlete nagy lehetőséget jelent a minőségi oktatás terén, amelyben európai vezető szerepet kapott. Nagy lehetőséget jelent tehát ez az előrelépéshez, és az a kockázat, amit ön említett a nemzeti politikák és a nemzetközi esítés politikája között, melynek révén a mobilitás nak létre kell jönnie. Az egyetemeken a tanterveket nemzetközivé kell tenni, függetlenül a fizikai mobilitástól. Ez egy új gondolat, és nagyon érdekes is, nagy kihívást jelent. Szeretném megkérdezni a bizottságról, hogy van-e van -e véleményük ebben nagyon kérdésben. Uh, I'd like to say that... Köszönöm. Két évvel ezelőtt kiadtunk egy közleményt, mi szerint az európai felső oktatás a világban, és ennek központi témája volt a nemzetközi esítés. Meg kell, hogy mondjam, hogy ugyanazok a szakértőink, és ezért azt mondanám, hogy a mi tanulmányunk és az önök tanulmányának a következtetései százszerzalékban egybeesnek. A közleményt akkor adtuk ki, amikor az Erasmus Plus program beindult, mert ennek a programnak nagyon erős a nemzetközi dimenziája. Egron Polák asszony mondta, hogy nem csak a nemzetközi esítésről kellene beszélnünk, hanem végre is kellene hajtanunk. Ezt is tesztük az elmúlt két évben az Erasmus Plus-szal. Néha az embereknek az a benyomása az Erasmus programokról, hogy ez csak a mobilitásról szól. Hát ez nem igaz, ez nem csak erről szól. Amikor a mobilitásról beszélünk, ez nem cél önmagában. Ez csak egy eszköz a felsőoktatási intézmények számára azért, hogy nemzetközi tapasztalatokat szerezzenek, és kiszélesítsék ezeket. Nem csak arról van szó, hogy a hallgatók látogathatnak más egyetemekre, hanem arról is, hogy az oktatók is. Ha az oktatók nem motiváltak, és nem élik meg a mobilitást, akkor nyilvánvalóan ezt nem kínálják a diákjaiknak. This year, thanks to Erasmus Plus, we will be, we will be moving around 30... Ami az Erasmus Plus-t illeti, több mint 30 ezer diákunk és oktatónk van, akik Európán kívül tapasztalatokat szereznek, de fogadunk is diákokat és oktatókat. Tehát ez is jó, hogy rámutassunk, hogy az európaiak nem csak a hagyományos egyetemekre akarnak menni, hanem az Európán kívüliekre is. Úgyhogy ez nagyon jó elképzelés. A mobilitás ez csak egy eleme a stratégiának, ahogy már mondtam. Része kell, hogy legyen a közös program, közös tanulmány, és a stratégiai partnerség is. Ön említette, hogy nagyon nagy a verseny. Ez igaz, és Európának vonzó képzési helynek kell lennie, de ez nem csak versenyről szól, hanem együttműködésről is. Az Erasmus Plus-ban a kapacitásépítés az együttműködés keretében nagyon fontos. Latin Amerikával, Ázsiával, Afrikával, ahol együttműködünk más egyetemekkel. A tőke. A tőke nagyon fontos része az Erasmus Plusnak. Um, nagyon nagy hangsúlyt fejezünk arra, hogy olyan diákokat is lássunk vendégül, akik hátrányos helyzetből érkeznek, és felkészítsük őket a szakmai életre. Ezért a kreditmobilitás nagyon fontos. Ez mit jelent számunkra? Azt, hogy a hallgatók ha jönnek Európába, összeszednek egy bizonyos mennyiségű kreditet, de ahhoz, hogy a diplomájukat megszerezzék, ahhoz a kreditjeiket haza kell vinniük az anyaegyetemükre. Tehát nyilvánvalóan, hogy van egy olyan tendencia, hogy szeretnének Európában maradni, de általában akkor fejezik ki ezt a vágyukat, hogyha európai diplomát szereztek. Ezért próbáljuk ezt az utat elterelni. A bizottság nagyon sok politikai dialógust folytat a felsőoktatási politikákról, Kínával, Indiával, Mexikóval, Brazíliával, és vannak regionális politikáink itt a Nyugat-Balkánnal, a dél tengeri országokkal, és hát az egy egyik téma mindig a kölcsönös elismerésnek a kérdése, hogyan ismerjük el a diplomákat, összehasonlítható-e a minőségük. Én azt hiszem, hogy igazából csak ennyit akartam volna mondani. És két évvel ezelőtt adtuk ki ezt a közleményt és hát most, hogy hallom az önök tanulmányának az eredményeit, akkor visszahangzik a fülembe a mi közleményünk. Igen, egy dolgot nem említettem, az alumnik, a régi diákok. Hát ők nagyon fontosak a nemzetközi esítésben. Európai Unió szinten is megpróbáljuk azt, hogy a régi diákok hálózatait életben tartsuk, hiszen ők nagyon gyakran nemzetközi szintéren tevékenykednek, és jó nagykövetei lehetnek a nemzetközi esítésnek. Aztán nagyon sok nemzeti stratégia létezik a nemzetközi esítésre. Ugye létezik az európai stratégia, de ez lebomlik nemzeti stratégiákra, fejlesztési stratégiákra és a migrációs stratégiákra. a tagállamokat megpróbáljuk rávenni, hogy úgy lássák az uniót, mint vonzó tanulmányi színteret, de nyilvánvalóan ez nem mindig működik a vízumkorlátozások miatt például. Köszönöm. Köszönöm szépen ezeket a konkrét megjegyzéseket, köszönet a bizottságnak az együttműködést, és megadom önnek a szót a végszójában. Your study, uh, your, your strategy was, was integrated into our... Természetesen az önök közleményét bevettük a tanulmányunkba, hiszen a kollégám részt vett az önök munkájában is. Nem volt időm arra, hogy hangsúlyozzam, hogy az európai modell milyen irigylésre méltó, és mennyire másolt dolog az egész világon. Európa nagyon-nagyon büszke lehet, és nagyon szerencsésnek mondhatja magát, hogy egy ilyen korban, amit élünk, Európában itt van ez az ellensúly. Mert ugyan versenyről van szó, de az együttműködés még mindig benne van a DNS-ünkben. Úgyhogy meg kell említenünk, és dicsérni kell az, Eur- az Erasmus és más programokat. Ezek nagyon fontosak. Aztán nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az oktatók bevonása. Hogyha a tanrendet nemzetközivé akarjuk tenni, ez egy akadémiai projektek, teljesen mindegy, hogy mik a politikák, mik a diktált irányvonalak, hogyha az oktatók nem hisznek benne, úgyhogy ezért be kell vonni őket, és támogatni kell őket. És ide értem az adminisztrációs szintet is, a menedzsmentet is, hiszen ők gazdagíthatják a tanulmányi élményeket. Na, az ember nem tud például részt venni az oktatásban, nincs hol aludnia. Vagy hogy nem tud nemzetközi tapasztalatot szerezni, hogyha nem segít neki senki kitölteni a papírokat ehhez. Úgyhogy az oktatás az az osztályteremben történik, és az oktató és a hallgató közti tapasztalatcserét jelenti. Tehát ha az oktatókat nem vonjuk be, akkor nem fog megtörténni a tapasztalatátadás. Az Egyesült Királyságban volt egy tanulmány a tanításról és tanulásról, ahol azt állapították meg, hogy nagyon fontos visszatérni az alapokhoz de a fizetett oktatók gyakran azt látják, hogy például nincs elég idejük arra, hogy a megfelelő órarendet, tanrendet, tanmenetet kidolgozzák. Én hiszek az európai stratégiában, de hosszú távon használnunk kell az együtthatókat, amikor a mobilitásról beszélünk, a digilitás tanulásról, ezt az összes területet össze kell fésülnünk a végeredménynek, egyetlen terméknek kell lennie, hiszen csak így lehet eladni a virtuális világban ezt a terméket. Köszönöm. Molte grazie, veramente. Nagyon köszönöm. Tényleg nagyon érdekes volt ez a délelőtt. Az, önök, az ön válaszából is pontosan rámutatott egy-két dologra, amit tisztázni kellett. A bizottság képviselőnek is nagyon köszönjük. Itt a pozitív versenyképességről van szó, amivel az európai egyetemek rendelkeznek, az együttműködés fontos, az hozzáadott érték, de nyilván vannak nagy kihívások. Úgyhogy továbbra is tartjuk a kapcsolatot önökkel, mert szeretnénk, hogyha nem tévesztenénk egymás szem elől. Köszönöm még egyszer az előadást, és köszönöm szépen a jelenlétet. Elnézést, hogy ilyen gyors vagyok, de haladnunk kell. Most pedig Scusate, vorrei solo dirvi che concludiamo. Elnézést, csak annyit szeretnék elmondani, hogy lezárjuk ezzel az ülést, és emlékeztetni szeretnék arra, hogy december 3-án lesz a következő ülés, a parlament közi ö, ülés, kérem jöjjenek mindannyian, ö, minden frakció képviseltesse magát, nagyon fontos téma lesz. Még egyszer köszönet a tolmácsoknak az eddigi munkáért. Most pedig kérem, hogy hagyják el a termet. Kérem, hogy hagyja el a termet, aki nem vehet részt a koordinátorok ülésén. Tehát most a koordinátorok ülések következik, mert köszönöm a látogatóknak, köszönöm mindenkinek a részvételt. Nadie del